So, dear colleagues, one minute past nine, uh, we should... Azt gondolom, hogy ideje elkezdeni a munkát. A 12-es pontra ugrunk, ami egy tanulmány bemutatása, az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokról szól a Brexitet követően. Eckhout professzor urat köszöntjük itt körünkben. Ő a szerzője ennek a tanulmánynak, és ő lesz az, aki be is mutatja ezt. 10 perc áll a rendelkezésére. Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom ezt a tanulmányt, amelyet a parlament megbízásából készítettem, és meg is fogjuk jelentetni, és mindaddig pedig be tudom mutatni. Igyekszem korlátozni magamat, és nem minden egyes pontra kitérni, ami a tanulmányban szerepel, ehelyett inkább a legfontosabb célokra fogok koncentrálni, amikor is megírtam ezt a tanulmányt. Ebben a kontextusban fogok koncentrálni a legfontosabb célokra. Hát egyfajta mozgó célpontról van itt szó, talán nem is annyira az. Vannak olyanok persze, amelyek a brit oldalról mozgó célpontnak nevezhető célok. Februárban fejeztem be ezt a tanulmányt, és már akkor frissítésre szorulónak minősült, különös tekintettel a kereskedelmi kapcsolatokra. Az egyik dolog, amelyet mindenképpen szerettem volna, a Models Contestet, tehát a különböző modelleknek az egymással való versengését helyre tenni, hiszen bizonyos szemüvegen keresztül más-más megítélés alá eh, esnek azok a megítélések, hogy mely lenne a britek számára, illetve az EU-s kereskedelmi eh, kapcsolatokkal rendelkező eh, tagállamok számára előnyös. Aztán van egy mélyebb szint is itt a modelleket illetően, és itt differenciálni is lehet a piaci integrációs paradigma között az egyik oldalon, ami tulajdonképpen a, az EEA országokkal való kapcsolatot illeti, illetve hát Svájcot soroljuk ide, Ukrajnát, az európai gazdasági térséghez tartozó országok, a másik ö, ö, pedig a kereskedelmi liberalizációs paradigma. Hát ezek alapvetően azért eltérő sajátosságokkal bíró modellek, és amire én igyekeztem leginkább koncentrálni a szakértelmemből adódóan, azok a jogi és intézményi különbségek e két paradigma között, tehát a piaci integráció és a kereskedelmi liberalizáció között. Ha az utolsó 20 évre visszatekintünk, és hogyan fejlődött ez idő alatt a nemzetközi kereskedelmi politika és az EU Hát, hogyha nőtt a rés, a belső piaci kontextus illetően összefüggésben a, a kereskedelmi liberalizációval, hát akkor azt hiszem, hogy még nem is mondok eleget. A különböző sajátosságait ezeknek a modelleknek veszem sorra ebben a tanulmányban, és hogy miért hoz ez a beruházók számára elég sok bizonytalanságot hogyha például a piaci integrációs modellt elvetné majd a brit, brit kormány. A vámokra olyan nagyon sokat nem akartam vámtarifákra koncentrálni, leginkább a vám unió kontextusában teszem ezt. Nyilván ezek a tarifák nagyon lényegesek, bizonyos ágazatokra tekintettel, és hát ezekből adódóan fizikai infrastruktúrára, határellenőrzésekre van szükség ahhoz, hogy ezek a vámok érvényesülhessenek, és ez része a teljes képnek. Az gazdasági integráció hozná magával ugye a nem tarifális korlátokat, de a Brexit e tekintetben eléggé bizonytalan kimenetelő. Mire próbáltam még koncentrálni? hát annak lényegére és fontosságára és a, az összefüggésekre, az úgynevezett kísérő politikákra, politikákat kísérő ö, ö, intézkedések. Itt megint a két említett paradigma vonatkozásában elég nagyok a különbségek. Az alapvető koncepciókat is igyekeztem pontosan megmagyarázni, Úgyhogy ezek, volt a legfo- eh, ezek voltak a legfontosabb eh, célkitűzéseim. Az én értelmezésem szerint tehát a különböző modellek, a, a, a paradigmák közötti különbségek tekintetében a rések, a, a, a hiányosságok azok, amikre fókuszálna, fókuszálni kívántam. Az egyik legfontosabb, amit szeretnék itt kiemelni, az a kölcsönös elismerés. Az Egyesült Királyság egy mély átfogó szabadkereskedelmi megállapodást helyez kilátásba, legalábbis ezt szeretné, elfogadva a Vám Uniót a következő évekre, de ennek a megállapodásnak a keretében, főleg tekintettel arra, hogy a brit jogszabályok teljes mértékben ugye lefedik az EU-s előírásokat, azokkal összhangban vannak, ezért tulajdonképpen a kölcsönös elismerésre van esély. De azért ez nehéz, különös tekintettel ugye azokra a határokra, amelyeket eltökélt a brit kormány, tehát, hogyha ezt a kölcsönös elismerést a belső piacra vonatkozva most ki akarjuk csomagolni, részleteire akarjuk bontani, akkor itt nem is annyira a megfelelőségi értekeli, értékelés lesz a legkeményebb dió. Miközben az elismerése a termékeknek, illetve a különböző piaci szabályozásoknak, az, hogy itt az EU-ban ez hogyan működik, harmonizált jogszabályokkal, az más, mint hogyha ugye az esetjogra alapozva zajlana. Minimum szintű szabályozások is szükségesek lesznek ahhoz, hogy ez működhessen brit oldalról. A jogi mm, rendszerek közelítése sem egyszerű. A szakemberek, egyetemi szakemberek között az Oxfordi Egyetem professzorai is arról beszélnek, hogy annak az esélye, hogy az EU-brit kapcsolatrendszerben a kölcsönös elismerésnek a folytaná, folytatása, vannak egyébként politikai, politológusok is, és ügyvédek is, akik foglalkoznak e tekintetben a kérdéssel a professzorok szintjén. A britek nagyon is el akarják hagyni ezt a fajta EU-s jogrendszert, és nem akarják a saját jogrendjükben látni tovább, és hát ebből fakadóan nehézkessé válik majd a kölcsönös elismerés. Szolgáltatások. És személyes megjegyzést engedjenek meg itt is, hogyha a belső piaci integrációt és a piaci liberalizációt összehasonlítjuk e tekintetben, tehát a szolgáltatások tekintetében, akkor az az elgondolás, hogy nemzetközi kereskedelmi liberalizáció szintjére jussunk el konceptuálisan, egységes rendszeren keresztül, amikor a, a VTO alapult a, a GATT-tal és más megállapodásokkal, annak érdekében ugye, hogy szolgáltatásokkal is lehessen kereskedni, ugyanúgy, mint a, az árukkal, és akkor érvényesüljön a diszkrimációmentesség, és így tovább. Hát ez elbukott ez a, ez a projekt, ez a VTO-n belül sem működik, sőt a legelőre haladottabb szabadkereskedelmi megállapodásokban sem működik, amelyeket az EU kötött. Tehát igazi liberalizáció szolgáltatások szintjén az nem sikerült. Nyilván tárgyalások erről zajlanak, de itt nem is annyira a VTO okolható ezért, hanem inkább az ágazatnak a helyi szintű liberálissá tétele az, ami akadályozza ezt. Tehát az FTH-t illetően nem tudom, hogy ez mit tudna a szolgáltatások szintjén való kereskedelem tekintetében hozni. A szabad mozgás, mint következő pont, személyek szabad mozgása, Hát ez nem tekinthető nem gazdasági politikának, legalábbis az én olvasatomban, hiszen ez a szabad mozgás rengeteg hozzáadott értékkel bír a belső piac vonatkozásában, és politikai szempontból is tulajdonképpen megnyitja a piacokat hiszen esélyeket teremt a személyek számára, hogy az egész EU-n belül mozogjanak, letelepedjenek, dolgozzanak. A következő kettő az EU-s jogszabályok és a nemzetközi jog, valamint a vitarendezés, azt a kettőt együtt szemlébe tudjuk, hogy a nemzetközi kereskedelem tulajdonképpen megállapodásokon keresztül, nemzetközi megállapodásokon keresztül működne, de sokszor úgy érzi a parlament is, hogy ennek nincsen közvetlen hatása, nem kellene, hogy legyen közvetlen hatása az EU-s jogrendszerre, legalábbis a parlament ezt szeretné. Ezzel nem mindenki ért egyet, de tudjuk, hogy van egy EU-s politikai elképzelés, és ezen nincs egyedül az EU, más országok is csatlakoznak ehhez. Tehát a belső piaci jogszabályoknak a belső, tehát országok belső jogrendjébe való integrálása, ez itt is problémát okozhat, de ez a szabály. A társadal- a, nagyon sokszor a gazdasági, kereskedelmi integráció megvalósulása tulajdonképpen a, a helyi nemzeti szintű politikába való beágyazódása során valósul meg. Úgyhogy nagyon is van közvetlen hatása az EU-s jogszabályoknak. És ez persze a bíróság joghatóságával is összefügg, amelyhez nemzeti bíróságokon keresztül is el lehet jutni. Nemzetközi szinten pedig a vto n belül van egy panel szervezet, az amerikaiak ugye, mint ahogyan tudják, nem akarnak új tagokat kinevezni ide, és azok a rendszerek, amelyeket például az FTA-k vonatkozásában az EU felállított, nem igazán tudnak hatékonyan működni. Nincsen tehát az FTA-k vonatkozásában ítélet, használható ítélet, és hát ez nagy különbségeket mutat föl. Kísérő politikákat átugrom, de az intézmények és az ügynökségekre vonatkozóan hagyd mondjam még el, hogy a piaci integrációs paradigma, amely működik az EU-n belül, ez egyre inkább elmozdul a nemzetközi kereskedelem liberalizációjának elgondolásától az ügynökségek életrehívásán keresztül. Az EU-n belül sokkal inkább a végrehajtó föderalizmus rendszere felé mozdulunk el, tehát végrehajtó szerepük van ezeknek az ügynökségeknek, úgyhogy egy nem tag ország, hát nehezen elképzelhető módon lesz ennek tagja, anélkül, hogy elfogadná ugye az EU-s jogrendszernek a rá nézve kötelező mi voltát. Amiről nem tudtam beszélni a tanulmányban, az a partnerség a vámügyekben, Azért nem tettem ezt, mert februárban nem tudtuk, hogy egyáltalán e tekintetben ezen a gondolatnak a mentén fogunk előre jutni a tárgyalások során. Ma reggel úgy tűnik, hogy más kisebb kitérők után megint ez a helyzet, de a vám partnerségről nem nagyon szóltak még a kommentárok, bár ez szinte egyfajta vám uniót enged meglátni. De hát ez igazából inkább egy FTA, egy szabadkereskedelmi megállapodás, hiszen a britek akkor megtartanák, vagy szeretnék megtartani azt a képességüket, hogy saját maguk köthessenek FTA-kat harmadik országokkal. Tehát az, hogy az Európai Unió számára vámtarifákat állítsanak föl, nem tudom, hogy ez működne-e, de amennyiben működne is, akkor az EU mindenképpen kitartana a származási szabályok fenntartása mellett. Tehát az EU és a, az Egyesült Királyság vonatkozásában lehetne például olyan megállapodást kötni, a, az autókra, hogy ezeknek az importja a vámok nélkül valósuljon meg, ez elfogadható lenne a britek számára, mert hogyha ezek bejutnak az EU-s piacra, akkor ez tulajdonképpen versenyelőnyt teremtene. Tehát ez egy FTA, egy szabadkereskedelmi megállapodás, vagy vám partnerségnek is nevezhető. Aztán mi történhetne a kereskedelmi megállapodásokkal, amelyet az EU kötött, de ezt majd akkor akár az eszmecserére hagyom, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Most pedig 25 percünk van a vitára. Ezzel pedig szeretném megnyitni a vitát. Ki az, aki szót kér? David Campbell. Köszönöm szépen. Nos, hát én csak szerettem volna a professzornak gratulálni. Azt hiszem, hogy nagyon jó és informatív volt ez a jelentés. Számomra úgy tűnik, hogy sok dolog nem változott. A britek számára jelenleg úgy tűnik, hogy egy CETA plusz-plusz, tehát egy kanadai modell jellegű szabadkereskedelmi egyezmény lenne a legmegfelelőbb. Ez márciusban is a javaslatokban szerepelt, gyakorlatilag minden szektorra vonatkozna ez zéró tarifával, tehát éppen úgy, ahogyan az Kanada és Új-Zéland esetében megvan, és más szabadkereskedelmi egyezményekhez hasonlóan a szolgáltatásokra is ki kellene terjed, csökken. Ezért lenne ez a plusz megjelölés, de akár plusz-pluszt is mondhatunk. Barnier úr elmondta azt, hogy az Egyesült Királyság ezt az egységes piaci megoldást választja. Tehát itt egy vámunióról van szó, és még akkor is, hogyha a Westminsterben jelenleg nagyon sok módosítást terjesztettek be ezzel kapcsolatban, de azért úgy tűnik, hogy itt nem lesz túl nagy változás, tehát Nagy-Britanniában úgy tűnik, hogy az embereknek egyre inkább elege van a késésekből, a csúszásokból, és a VTO-hoz fordulva a módosítások miatt egyre bonyolultábbá válik a helyzet. A kérdés, amit feltennék a professzor úrnak, a következő. A VTO opcióról beszélt ön is, és arról, hogy való, vajon mennyire öm, egyszerű az átmenet, ez a 24-es oldalon található. Nos, hát mi történik akkor, hogyha ezt a megoldást választjuk, akkor mi lesz a helyzet a vám kérdésekkel, mennyire gyorsan lehet ebben haladni, és hogyan lehet esetleg egy ilyen különleges megállapodást kötni a jelenlegi ö, helyzetben, tehát itt ö, mit lehet tenni a vám tarifák kérdésében. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen kérdésem ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Alessia Moszka, köszönöm. Én is szeretnék gratulálni, mert azt hiszem, hogy ez az egyik legérdekesebb tanulmány, amit az elmúlt időszakban olvashattunk ezzel a témával kapcsolatban. Vagyis köszönjük szépen, gratulálunk hozzá, ez nagyon jó, hogy ilyen anyagokat kapunk a döntéshozatához, ez nagy segítség. A javaslatokkal kapcsolatban a következő gondolatok fogalmazódtak meg bennem úgy tűnik, hogy bármilyen megoldásban is gondolkodunk, alapvetően az északír kérdésre egyik sem ad megoldást. Tehát ebben a tanulmányban sem olvashatunk kreatív megoldásokat, és tulajdonképpen egyik opció sem képes ilyen irányba megoldást kínálni. Tehát mit lehet tenni Észak-Írország eh, eh, kérdésében? A másik kérdésem pedig a joghatóságra vonatkozik, és igaz az is, hogy különböző szintű elfogadási szintek vannak, de nekem megint csak úgy tűnik, hogy gyakorlatilag itt minden opció technikai és politikai értelemben is problémákat vethet fel. És végül egy utolsó gondolat, történik itt utalás arra is, hogy mi lehet a jelenlegi kereskedelmi megállapodások jövője. Ebben a tanulmányban ezt egy marginális problémaként kezelik a tanulmány készítői. Bennem azonban felmerül a kérdés, hogy vajon tényleg ennyire marginális -e ez a probléma, vagy pedig inkább a partnereink már most is felvetik ezeket a gondokat. Köszönöm szépen, Helmut Scholz. Köszönöm. Szeretném megköszönni Ekholt úrnak ezt a prezentációt. Három rövid kérdésem lenne. A Brexit monitorozó csoportban volt egy eszmecserénk a vámunió kérdéséről. azt kell, hogy mondjam, hogy politikai szempontból egyáltalán nem világos, hogy hová is haladunk. És nagyon ködös az, hogy hogy fog kinézni a jövőben a Vámunió helyzete, az Európai Unió és Nagy-Britannia vagy az Egyesült Királyság között. És aztán továbbra is nyitott még az átmeneti időszakra vonatkozó a kérdés is. Ami a tanulmányt illeti, úgy tűnik nekem, hogy ebből sem igazán derül ki mindez. Ez pedig tulajdonképpen azt jelenti, hogy amennyiben az Európai Unióban a brit cégek sorsáról beszélünk, hát nőni fog a termelési költség, ami azt jelenti, hogy a termékek is drágábbak lesznek, de lehet, hogy az európai cégekre is ennek hatása van. Hogyan látják önök ezt a kérdést? Mit jelenthet mindez a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatok szempontjából, és akár a termelési szempontokat figyelembe véve? akár a brit cégek számára, amelyek az Európai Unióban tevékenykednek, és mit jelenthet mindez a munkahelyek szempontjából. Második kérdésem. Önök utaltak a szolgáltatások kérdésére, a szolgáltatások liberalizációjára gondolva. Én azt hiszem, hogy itt azért nehéz a helyzet, mert nem csak a gazdasági szempontokat kell figyelembe venni, hanem mindenképpen meg kell fontolni azokat az embereket, akik a szolgáltatási szektorban dolgoznak, hogy rájuk milyen hatással lesz mindez, hiszen a szolgáltatások piacának jövőbeli szervezése az ő életükre közvetlen hatással lesz. Hogyha sikerül megegyeznünk, úgymond a vállási megállapodásban, akkor azért az emberekre is oda kell figyelnünk, hiszen itt már az állampolgári jogokba is átmegyünk ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, köszönöm a professzornak ezt a jelentést, illetve ezt a tanulmányt nagyon érdekesnek gondolom, és nagy hatással volt rám az ön végkövetkeztetése. És ezt fel is olvasnám, mert ez nagyon fontos nyilatkozat. Nagyon sajnálatos az, hogy a Brexitet ennyire az követi, hogy a precedens alapú jog teljes elutasításra talál az Európai Unióban, és vissza kell térni a nemzetközi kapcsolatokra, amelyek egy kormányközi megközelítést alkalmaznak, és amelyek a politika, tehát a mindennapi politika kényének, kedvének lesznek kitéve. Hát itt ugye európai szinten demokratikus megoldásokat találunk a közös problémákra, és szeretnénk a gazdasági erőnket is felhasználni, hiszen a lehető legjobbat szeretnénk az állampolgárok és a fogyasztók számára elérni. Ez nagyon fontos szerintem végkövetkeztetésként, és gyakorlatilag a Brexit gazdasági hatásaival kapcsolatban azt kell mondani, hogy ennek mindenképpen negatív lesz a gazdasági hatása az régióktól is függ, hogy milyen hatása lesz mindennek. Az én régiómnak, ez Észak-Angliában van, még borzasztóbb lesz mindez, mert nekünk kereskedelmi töbletünk van. Egyébként összességében az Egyesült Királyságnál van összesen inkább a szolgáltatásoknál van többlet, és nagyon érdekes az is, hogy hogyan alakulnak a vámok, mert itt valóban a gazdaság egészét nézve a termelés most már elhanyagolható a arányt tesz ki, tehát itt inkább a szolgáltatásokra kell odafigyelnünk. Én teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy meg kell vizsgálnunk sokkal részletesebben azokat a javaslatokat, amelyeket a 18. oldalon olvashatunk, vagyis egy európai gazdasági térség plusz egy átfogó vámunióra vonatkozó javaslat. Ezt be kellene mutatni Londonban is, és jó lenne ott is találkozni. Önök ugyanis nagyon jó javaslatokat tettek, és vajon mit gondolnak arról, hogy ez a fajta megoldás esetleg jelenthetné azt is, hogy a többi ö, európai kereskedelmi térségbe vagy gazdasági térségbe tartozó országnak is nagyobb döntéshozatali beleszólást adunk. Tehát vajon ennek lenne-e ilyen hatása, hiszen kulcsfontosságú számunkra ez, és saját régióm szempontjából még inkább fontosnak gondolom ezt. Végül, de nem utolsó sorban, Penya asszony, köszönöm szépen, és én is köszönöm a tanulmányt és annak a bemutatását. Engem nagyon érdekelne, hogyha egy kicsit részletesebben bemutatná a jogalkotási divergenciákat, mert hát ugye itt a kereskedelmi megoldásoknál nem csak a vám tarifákat akarjuk leépíteni, hanem a jogi rendszert kívánjuk közelíteni egymáshoz. Itt most pont az ellenkezőjéről van szó. Eddig ugye a, meg volt egyfajta konvergencia, vagy hát azonos szabályok mentén ö, működött a kereskedelem, de szép lassan ez egyre inkább távolodni fog egymástól, és hogyan lehet ezt a kettőt ö, úgy összeegyeztetni, hogy ö, a kereskedelemnek ennek a lehető legkevesebb rossz hatása legyen. A második kérdésem pedig a következő. A vám ellenőrzésekre vonatkozóan, amennyiben az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, akkor majd különböző vám ellenőrzésű mechanizmusokat kell kiépítenünk. Hogyan lehet azt garantálni, hogy ilyen értelemben a lehető leghomogénabb rendszert tudjuk kialakítani, hogy a kis és középvállalkozásokra ne terheljünk túl nagy administratív terheket. Köszönöm szépen. David Campbell. Na, nagyon kérem, hogy röviden. Admost képviselő következik. Mindegy nekem, hogy melyik, milyen sorrendet követünk. Köszönöm szépen, csak egy információs pontra gondolok. Kedves kolléganőnk az utolsó paragrafusra hívta fel a figyelmet. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon más a megfogalmazása, mint a többi résznek. Ezt egyedül írta ön, vagy pedig valaki mástól esetleg befolyás, tehát befolyásolta valaki ennek a megírását? Köszönöm. Én is köszönöm. Csak néhány alapvető ténykérdést szeretnék mondani. Ugye itt állandóan párbeszédekről beszélünk, hát ugye a referendum maga is egy ilyen. Hogyha azt akarjuk, hogy exportáljunk egy másik országba, akkor annak a szabályait is figyelembe kell venni. Hogyha az Egyesült Államokba akarunk autókat importálni, vagy exportálni, mint ahogyan ezt Németország meg is teszi, akkor a német autógyártóknak az amerikai szabályokhoz kell kötniük magukat. Ezért is van az, hogy bizonyos fajta autókat csak az Egyesült Államokba lehet kapni, pedig európai gyártásúak. Tehát az Európai Uniós szabályok kell, hogy vonatkozzanak majd mind azokra a szektorokra, amelyek az Egyesült Királyságban exportálni kívánnak. Széles értelembe véve nagyjából 12%-a a az Egyesült Királyság termelésének megy a, az Európai Uniós piacokra, de több mint 80%-a nem ide ö, kerül Európába. Tehát, hogyha egy 88 százalékról beszélünk most, de nagyjából 90 százalék lesz már ez az arány néhány hónap múlva. Ennek semmi köze az Európai Unióhoz, és igenis és így nem kell majd az Európai Uniós szabályokhoz, irányelvekhez kötnünk magunkat állandóan. Tehát tulajdonképpen nem biztos, hogy ez rosszabb lesz, sőt, el kellene gondolkodni ezen, mert ezt a tényt, mint hogyha mindenki elfelejteni. Ami pedig az Európai Bíróságot illeti, most hát az Európai Bíróság tulajdonképpen a belső piaci szabályokat érvényesíteti, amennyiben egyes, a, be, a belső piacon tevékenykedik valaki, akkor ugye az Európai Bíróság joghatósága alá kerül. És egy utolsó gondolat. Itt ülünk az INTA szakbizottságban. Kedves kollégák és kedves elnök úr, nagyon sokszor beszéltünk már kereskedelmi megállapodásokról. Igaziból nincsen szükség kereskedelmi megállapodásokra ahhoz, hogy az ember sikeresen exportáljon. Ez mutatja azt is, hogy az Európai Unióba az Egyesült Államok, Oroszország és Kína rengeteget exportálnak az EU-ba, ők a legsikeresebbek, pedig velük nincsenek ilyen megállapodásaink. Tehát tulajdonképpen nincsen szükség ezekre a megállapodásokra, mert ezek nélkül is lehet kereskedni. Tehát itt az egész jelentés az szerintem rossz oldalról kezelít, közelíti meg a problémát, inkább a másik oldalról kellene nézni a dolgokat, és úgy kellene feltenni ezt a kérdést, hogy mi is lenne akkor, hogyha nem lennének megállapodások, és egész egyszerűen csak a WTO szabályai alapján kereskednénk. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Egy olyan ponttal kezdeném, amely a kérdések végén hangzott el. A jelentést egyedül írtam, beleértve az utolsó bekezdést is a végkövetkeztetéseknél, és jelentősen elgondolkodtam arról, hogy hogyan írjam meg a bekezdéseket, és kiállok minden leírt szavamért. Tisztelt képviselő utalt arra a tényre, hogy én azt mondtam, hogy a VTO-ra történő átállás egyértelmű, nem tudom, hogy ő hol látta ezt a jelentésben. A kérdés arra vonatkozott, hogy mindennek milyen hatása lenne a vámra. A VTO kapcsolatra történő átállás az Egyesült Királyság és az EU között egyszerűen azt jelenti, hogy az Európai Uniónak a külső tarifáit kell alkalmaznia az Egyesült Királyságból érkező importra, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy ez nem tesz leget az MFN elvnek a WTO-ban. Tehát a szabadkereskedelmi megállapodásnál, ez a vámoniós megállapodásnál teljes tarifa rezsimet kell alkalmazni. Ugyanúgy, mint az Egyesült Államokban vagy a Kínából érkező importokra, melyekkel nem létezik kereskedelmi megállapodás, és a tarifák szintje attól függ, hogy mely ágazatokban milyen tarifák érvényesek, de ez bármiféle kereskedelemre vonatkozna az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Ehhez természetesen határellenőrzések lenne szükség, nem csak az északír terület és Írország között, hanem másutt is elhangzott egy kérdés Észak-Írországra vonatkozóan. A tanulmányom nem javasol kreatív megoldást. Én attól tartok, hogy nagyon nehéz a jelenlegi politikai feltételek mellett azokkal a piros vonalakkal, amelyeket az Egyesült Királyság kormánya felvázolt, de ezt meghatározni, illetve az Egyesült, az Európai Unió által meghatározott piros vonalak mentett. Nehéz előre belátni azt, hogy milyen kreatív megoldás születhetne. Észak-Irországban a határ hiánya nem csak a Unió működése miatt van, hanem az Egyesült Királyság és Írország miatt, amelyek részei a belső piacnak, nincsen szükség a határellenőrzésekre, és mi tudjuk azt a saját történelmünkből, hogy mennyi időbe tellett, amíg az EU eljutott odáig, hogy a tagországok között fizikai határok nélküli kereskedelmet valósítson meg. Ez a belső piaci program, amelyhez tíz évre volt szükséges 300 jogalkotásra. De én nem látom azt, hogy hogyan tudjuk elkerülni a határt, anélkül, ahogy a jelentés felhívja erre a figyelmet, teljes egyeztetés lenne a vámügyi kérdésekben, és nem csak ezekben, hanem a belső piaci rendelkezésekben Észak-Írország és Írország között. Tehát Észak-Írországnak vagy speciális státusza lesz, vagy megpróbáljuk az Egyesült Királyságot a belső piacon és a Vámunióban tartani minden más ellenőrzéseket tesz majd szükségessé. Természetesen a fizikai határ kérdése nagyon fontos, és valószínűleg vannak módjai annak, ahogy a fizikai határ szükségességét mérlegelni lehet az ír kontextusban. Én nem vagyok szakértője ennek a területnek. Az a mérték, amennyire integrált a gazdaság az északír Észak-Rész és Írország között a fizikai eh, határellenőrzéseken túlmutat. Én nem látok olyan Brexit végkimenetelt, amely ne károsítaná a belső piacot és a vámuniót. Elhangzott egy kérdés a jurisdikcióval kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez a vitarendezése vonatkozik, és ennek nagy része attól függ, hogy a jövőbeni kapcsolatok hogyan alakulnak majd de én azt gondolom, hogy amíg eh, nem kezdjük el az együttműködés formáit vizsgálni, illetve a szabályozási megközelítések eh, megosztását vizsgálni, itt többre van szükség, mint a hagyományos rendezésre. Eh, panára van szükség, amelyet az érintett felek megkereshetnek, és egy olyan rendszer kialakítására van szükség, ami biztosítja azt, hogy a törvényt egységesen alkalmazzák mindenütt, az EA-ban, az EFTA bíróságán is. Ehhez hasonlóra szükség van az EU Egyesült Királyság kontextusában is. Ami pedig a jövőbeni kereskedelmi megállapodásokat illeti, nem volt célom az, hogy egy ilyen marginális problémával foglalkozzam. Ha megkérdezik, mit gondolok mindenről, és ez más megjegyzésekre is vonatkozik, amelyeket a képviselők itt tettek. Az Egyesült Királyság célja, hogy saját kül kereskedelmi politikát alakítson ki. Valószínűleg avval kell, hogy kezdődjön, hogy először ahhoz kell felzárkózni, ami már létezik. Fontos biztosítani azt, hogy a meglévő megállapodások tulajdonságai a harmadik országokkal megmaradnak, és nem csorbulnak. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz feltétlenül könnyű feladat. Az Egyesült Királyság egészen egyszerűen nem tudja ugyanazt a méretű piacot felkínálni, mint amit az EU egésze. És hogyha nekem el kellene tanácsot adni egy harmadik országnak, de amúgy nem kell, ezt pontosítani szeretném, akkor azt javasolnám, hogy próbáljanak meg az Egyesült Királyságtól többet kapni, mint amit az EU-tól kaptak. Ezeket a kereskedelmi megállapodásokat nem lehet egyszerűen folytatni. Ezek az országok teljes joggal elmondhatják azt, hogy őket már nem köti a megállapodás. Ön milyen típusú bizonyítékra utal? Én azt gondolom, hogy harmadik országoktól már számos kijelentést kaptunk, meg szeretnék vizsgálni a meglévő megállapodások meglévő aspektusait. De ez igazából egy olyan dolognak az értékelése, amely eddig még nem materializálódott, és ehhez nehéz bizonyítékot találni. Én nem gondolom, hogy itt egy marginális problémáról lenne szó, és őszintén szóval én azt gondolom, hogy ez az e képzelésből az Egyesült Királyság is sokat profitálhat a saját kereskedelmi politikájának az Én szkeptikus vagyok egy tekintetben amúgy, hiszen fontos, hogy a nemzetközi kereskedelemben valaki fel is tudjon ajánlani valamit, és a méret kérdését meghatározó a vámunió, és ennek lehetséges hatása a vállalkozásokra. Én viszonylag aggódom emiatt, abban az értelemben, mert azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági modellek közül egyik sem képes ennek a megoldására. Megpróbáltuk modellezni a különböző szenáriók, Brexit szenáriók végkimenetelét, de nagyon nehéz feladat, feladat bárki számára is meghatározni azt a mértéket, amelyben a változások megmutatkoznak majd a kereskedelemben például az ellátási láncokban, a beruházásokban, Európa szerte bárkit fel lehet venni. Az Európai Unió tagországai ellenőrzések nélkül időbeni szállítás szállítással próbálják meg a feladatot megoldani. Ennek milyen hatása van az üzleti döntésekre, a vállalkozásoknál, ezt nagyon nehéz előre belátni, megsatszolni, a WTO-nak egyik kulcsfontosságú célja többek között a vitarendezés, ez szerepel a megállapodásban, ami pedig a kereskedelmi rendszer e, előreláthatóságát illeti, és azt gondolom, hogy a gazdaságokban ez egy nagyon fontos elem. A biztonság és előreláthatóság, beláthatóság sérülnének olyan változások miatt, amelyeket jelenleg nehéz előre látni. Én ezek miatt aggódom. Ami a szolgáltatásokat illeti, a 90-es éveknek az volt az elgondolás, hogy megvizsgálhatjuk eh, a eh, eh, szolgáltatások kérdését olyan esetben, amikor a kereskedelmi liberalizáció megbukott. Itt nem pusztán protekcionista akadályokról van szó, mint például a vámokról, a határoknál, szolgáltatásoknál nincsenek határmenti intézkedések, léteznek tényleges piaci korlátozások, és miért nehezebb a szolgáltatások kereskedelme, a szolgáltatásokat különböző módon kezelik a különböző jurisdikciók, tehát szágazati szempontból kell megvizsgálni a pénzügyi szolgáltatások, szállítási szolgáltatások, jogi szolgáltatások, oktatási, egészségügyi szolgáltatások nem örülnek annak, ahogy őket szabályozzák jelenleg, ennek meg vannak a jó okai, és nagyon fontos, hogy világszinten mélyebbre gondoljunk, és biztosítsuk azt, hogy a helyi szabályozások a közös értékeket tükrözik, hogyha további liberalizációt szeretnénk az EU-ban. Nagyon nehéz az EU-ban a szolgáltatás ágazatesen tényleges szabadkereskedelmet megvilágítani. És a polgárok, amelyre ugyanez vonatkozik, az Egyesült Királyság már látta azt, hogy például az Indiával folytatott megbeszéléseken a szabadkereskedelem az indiai kormány ragaszkodik ahhoz, hogy jobban hozzáférjen az Egyesült Királyság piacaihoz, a polgárai számára és szolgáltatói számára, ez természetesen a bevándorlási kérdésekhez is szorosan kapcsolódik. Ami az európai gazdasági térséget és a vámunió kérdését illeti részvételben és a döntéshozatalban. Én ezt nem jelenítettem meg eh, egyértelműen a jelentésben. Azt gondolom, hogy az E az európai gazdasági térség is problematikus, annak idején jó válasz volt bizonyos kérdésekre. A demokrácia kérdés általános probléma az európai gazdasági térséggel is felmerül bennem az, hogy tudnánk esetleg kreatívabban gondolkozni egy szorosabb társulásról, amely lehetővé teszi a társult országoknak ugyanazon szabályozások alkalmazását erre lenne lehetőség, illetve számos harmadik ország között lehetőség lenne az együttműködésre, hogy ezt meg is valósítsák. Ami a szabályozási divergenciát illeti, hogy ezt hogyan kezeljük, minek van a leginkább kevésbé negatív hatása, azt gondolom, hogy ez nehéz az Európai Unió perspektívájából, megpróbálok rövid lenni, egy dolgot el szerettem volna mondani, az Európai Unió számára kevésbé aggasztó az, hogy létezik a szabályozásbeli különbség. Én nem tudok egyetérteni a tisztelt képviselővel abban, hogy az e, Egyesült Királyság termésének nagy része az Egyesült Királyság piacára irányul. Ez azt jelenti, hogy elvég nem kéne, hogy az Egyesült Királyság az összes EU-s rendeletet, szabályozást átvegye de az Európai Unió piaca hatalmas, és egyre inkább látjuk azt, hogy nem kell meggyőznie bizonyos országokat arról, hogy fejjel meg szabályozásainak, a vállalkozások ezt amúgy is megteszik, hiszen az európai piachoz szeretnének hozzáférni, remélhetőleg ez történik majd az Egyesült Királyságban is, és ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök kétszer vagy háromszor vetettük fel ezt a pontot, és ez nagyon jó volt. Köszönjük szépen a gyümölcsöző vitát. A következő napi rendi pontra térünk át, és mindössze 10 percünk van. Dániel kap szólt. Ügyrendi kérdésem van, mondja Dartmouth képviselő. Kérem, legyen rövid, nagyon-nagyon rövid leszek. Kérhetném-e azt egy másik alkalommal, hogy a kollégáknak több időt adjunk. Nagyon jó hozzájárásokat mondott David Martin és Judy Curti Darling, és az előadó összegzésében száró számos új témát vetett fel, amelyek nem is szerepeltek jelentésében, és nem is merültek fel a vitán, és ezekről korábban nem hallottunk. Tehát eh, lehet, hogy az előadónak eh, lehetőséget kellene biztosítanunk arra, hogy új megjegyzéseket tegyen. Elnök, az időbeli korlátok eh, mindig limitáltak, mindenki megpróbál hosszabban szólni, mint amennyi ideje volna. Ez probléma, és természetesen lesz egy további vitánk a kereskedelmről és a Brexitről. Dániel, parancsolj, 10 perc. Két percben is el tudom mondani, amit szeretnék, kedves kollégák, a megállapodás, amelyről ma szó van, a Horvátország csatlakozása kapcsán merült fel, és az, ezzel a Vámuniót is bővített az Európai Unió, a WTO szabályának megfelelően az Európai Uniónak a WTO tárgyalásokat kell kezdeményezni, annak érdekében, hogy egy kompenzáló jellegű kiigazítást tegyen. Ez az Európai Unió külső területi rezsimének bevezetéséhez kapcsolódik. A WTO-t a túlépő ország kötötte, ez a Louisiana és Olaszország közötti kereskedelemre vonatkozott, különösen bizonyos típusú húsimportálása miatt az EU tarifái magasabbak, mint a Horvátország által megállapított csatlakozás előtti tarifák. Hasonló megállapodásokat sikerült kötni például Brazíliával. Az Európai Parlament az elmúlt év márciusában fogadta el mindezt levélcserére is sor került, amely 2017-ben indult, és márciusban írták alá. Ebben az évben én úgy érzem, hogy a megállapodás rögzíti a jó kecske és marahús mennyiségét, de Új-Zéland ezt még nem teszi meg, a jogi hatása mindenek a folyamatnak korlátozott lesz, ez itt egy technikai jellegű kérdésről van szó, Európa, eh, illetve Horvátország Európai Uniós csatlakozása után. Köszönöm szépen. Karolin nincs itt. Én Karolina nevében szeretnék szólni. Támogatjuk a jelentéstevőt. Kitűnő eh, eh, David Campbell Benneman. Milyen nagyon kevés az időnk, én támogattam az új zélandal megállapodást. Áldám, Béris nincs itt. Buchner képviselő esetleg. Azt gondolom, hogy a helyzet világos, nincs szüksége különösebb magyarázatokra. Helmut, az teljes tövünk nincs itt, de úgy érzem, hogy őt követjük. EFDD, nincsen további megjegyzés, a bizottságnak adnék szót. Robert Zsirov, a DG Agrit képviseli, parancsoljon. I would just, uh... Köszönöm szépen. Szeretném csak rögzíteni, hogy ez az utolsó megállapodás, amit a horvát csatlakozás kapcsolatban tárgyalunk. Az eljárást ismerik jól, és szerettem volna megköszönni, hogy jóváhagyásukat adják ehhez. Daniel, parancsolj! Köszönöm szépen a támogatást. Azt gondolom, hogy jó, hogyha ilyen gyorsan le tudjuk zárni ezeket a kérdéseket, hiszen Horvátország már régóta tagja az EU-nak, úgyhogy jó ezeket a dossziékat lezárni most már. Köszönöm. Elnök, én is nagy örömmel konstatálom, hogy ez az utolsó fontos kiigazítás. Módosítók benyújtásának határideje május 23, tehát jövő hét 6 órakor. Jövő alkalommal pedig az ülésünk keretében fogunk róla szavazni július 20-án. Ezzel le is zártuk ezt a napi rendi pontot, és hát igazság szerint kicsit gyorsabban haladtunk, mint ahogyan terveztük azt. <laughs> so we will start the voting session immediately at 10 o'clock. 10 órakor kezdjük a szavazást.

So, dear colleagues, let's start our voting session. Elkezdjük a szavazást, kedves kollégák. Leellenőrizzük a szavazókártyák működését először is. Hello, Margaret. Please use your voting card and we make it. Kérem, a tesztszavazáshoz helyezzék be a kártyáikat. Megnyitottam a szavazást.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 vote, there is a request of, for postponement of Kérték a 15. pontról való szavazás elhalasztását az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatást. Ez nem kompromisszumon alapuló SND indítvány, de véleményem szerint ennek a szakbizottságnak az elnökeként sem az, hiszen megállapodásunk van az AFET-tel arról, hogy közös megközelítést találjunk a döntést illetően. Ez az 53 pluszos, hírhet, híres cikk, amire hivatkozunk. Mi vagyunk itt az illetékesek, de az AFET kollégákkal nagyon szoros kapcsolatban állunk. Tekintettel arra is, hogy Alistair Szofiában van, elhagyta a telefonját és egyéb kellemetlenségek is érték Alistair urat, nem nagyon tudjuk elérni. E-mailt írtam neki tegnap, és erre azt reagálta, hogy The proposal is to nem ért egyet a kompromisszummal, tehát a javaslat az, hogy 28-ára halasszuk-e, halasszuk el, május 28-ra ezt a pontot, és mi, mint INTA szakbizottság, a tanácssal és a bizottsággal is felvesszük a kapcsolatot, és megkérdezzük, hogy a kompromisszummal együtt tudnak-e élni, és akkor ezt fogjuk az AFET kollégák felé is közvetíteni üzenetként. Tehát mielőtt akkor az elhalasztásról szavaznánk a 15-ös kapcsán, Valensza úr is megszólalhat. Én ma szeretnék szavazni, mert nem nagyon van értelme annak, hogy itt elhalasszuk a kérdést. Megvan ugye a megállapodás, az egyetértés a saját szakbizottsági kollégáink között, és az, hogy május 28-ra elhalazzuk, tulajdonképpen semmit nem változtat. A tanácssal és a bizottsággal is megvan a formális megállapodás, az egyes kompromisszum keretében, ez egy közös nyilatkozat, és ez az egyes kompromisszum számos olyan módosítót helyettesít, amit az INTA tagok nyújtottak be. Úgyhogy a jó együttműködés szellemében nagyon sok afetes aggályt is lefettünk, két dolog maradt ki, de amiatt, mert ott nem volt egyetértés a társogalkotókkal. Úgyhogy véleményem szerint nagyon jó javaslat van az asztalon, jó volt az együttműködés a sedókkal, és bízom a megértésükben, úgyhogy én azt gondolom, hogy erről ma kellene szavaznunk. Elnök, egyértelmű a véleménye a rapörtőnek, de van egy afetes megállapodásunk, ezt tartsuk fejben. De önökön múlik, ahogy az eljárási szabályzat szerint szavaznunk kell erről, tehát megnyitom a szavazást arról, hogy elhalasszuk-e a 15-ös pontról való szavazást. A yes, tehát az igen azt jelenti, hogy elhalasztjuk. Elektronikusan szavazunk. The vote is open. Megnyitottam a szavazást. And the vote is closed. Lezártam. és ma fogunk szavazni. 14-es pont akkor. Ez a szavazás az nem rendelkez, az LK tagsága nem rendelkező országokból érkező több és támogatott behozatala szembeni vélelem. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. egyértelmű a többség, elfogadtuk. Jó, akkor megyünk tovább a 15-össel. MFA Ukrajnának egyes kompromisszum. Ki támogatja, ellenem ki van, tartózkodok, elfogadtuk. 16-os módosító mellette kiszavaz, ellene tartózkodók, elutasítva. 24-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük. Jó, rendben, megnyitottam a szavazást. And the vote is... Lezártam, és egyértelműen elutasításra került. A hármas módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodok. elutasítva. A Hatos módosító, mellette ellene tartózkodok. elutasítva. Az AFET négyesét kitámogatja, mellette ellene tartózkodok. elutasítva, ötös AFET, mellette ellene tartózkodok. elutasítva. Hatos okafogyottá vált, a hetes a két legvitatottabb pontról, a C és a D-ről szavazunk, tehát a hetes csak CD pontját illetően, ki támogatja, ellene ki szavaz, tartózkodók, elutasítottuk, 8-as, mellette, bocsánat, ez okafogyottá vált. Hármas afetféle, ezt visszavonták, Hármas afet, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, és akkor elektronikusan az így módosított beszámolóról, jelentésről szavazunk elektronikusan. Megnyitottam a szavazást, lezártam. Nagy többséggel átment. Köszönöm szépen, és gratulálunk Valensza úrnak. 16-os pontról, a közbeszerzési stratégiai csomagról szavazunk, Daniel Kaspari jelentése, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, nem, az elnök javítja magát, bocsánat, ötös módosító, második része, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kiegészítésként 8-as módosított kitámogatja, ellenvetések, tartózkodók elutasítottuk. 11-es módosítót kitámogatja, ellene kiszavaz tartózkodók elutasítottuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 21-es kitámogatja, ki nem, tartózkodók, elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 30-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig az így módosított jelentésről elektronikusan szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Hatalmas többséggel átment. Köszönöm szépen, gratulálunk. Ezzel a végére értünk a szavazási listánknak, úgyhogy folytatjuk a 18-as ponttal Winkler úrnak adok szót, aki helyettesíteni fog a napi rendünk végéig. Találkozunk hamarosan. Thank you. so, dear colleagues, uh, Kedves kollégák, hogyha megengedik, akkor uh, szeretném kérni, hogy mindenki, akit uh, nem érdekel a folytatás, az kérem csendben hagyja el a termet. És akkor ezzel a 17-es napi rendi pont következik egy kínai adhok látogatás, ez az INTA szakbizottság delegációja volt, Május 7 és 9 között jártak Kínában a kollégák, Shanghaiban, Shanghaiban találkoztunk az ottani alsóház képviselőivel két napot Pekingben töltöttünk, ahol nagyon magas szinten találkoztunk politikai döntéshozókkal, pártvezetőkkel és a kínai népi kongresszus alelnökével is találkoztunk, és más magas rangú vezetőkkel. Ezek után pedig találkoztunk még két további fontos testület vezetőivel. Az egyik a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság, a másik pedig a piaci szabályozó új hatóság volt, amelynek nem olyan régen hoztak egyébként létre az reform hullám következtében. Köszönöm, köszönöm. Tehát egy ilyen új szervezettel is találkoztunk, amely nagyon sok hatósági feladattal foglalkozik egyszerre, tehát itt összevontak különböző funkciókat. A delegációnk találkozott egyébként az európai eh, cégek vezetőivel. Kedves kollégák, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tehát folytatom, találkoztunk az Európai Kereskedelmi Kamarával Pekingben és Sánkhájban is. Ez egy olyan kereskedelmi kamara, amely tulajdonképpen a mi szakbizottságunknak az egyik legfontosabb partnere, és találkoztunk illetve hogy már meg is egyeztünk abban, hogy találkozni fogunk újra Brüsszelben szeptemberben. Én úgy gondolom, hogy időszerű volt ez a találkozó, az unilaterális kereskedelmi helyzet miatt is, mert jó néhány közeli partnerünk tett ilyen lépéseket. Mi pedig a multilateralizmus mellett tettük le ismét a voksot, a WTO-n belüli megoldásokat támogatjuk, és együtt szeretnénk megtalálni a megadás, megoldásokat a WTO kompatibilis rendszer kialakításához. Gyorsan szerettünk volna a földrajzi eredet megjelölés kérdésében előrelépni, és sikerült egy átfogó befektetési megállapodást is tető alá hozni. Nagyon sok politikai kötelezettségvállalást kaptunk, ilyen például az automatív pénzügyi szolgáltatások és más fontos szektorokra vonatkozó piacnyitás, a kínai gazdasági reformok implementációjáról is hallhattunk. Ez egy jó lehetőség volt arra is, hogy jobban megismerjük partnereinket. Természetesen látjuk azt, hogy más a politikai szint, hiszen itt pártpolitikai szinten magas elkötelezettségeket tapasztalhattunk, de például a minisztériumok szintjén, a kereskedelmi minisztériumban ez már nem volt ennyire kézzelfogható és érezhető. Itt vannak azok, akik odalátogattak az SND részéről, David Martin az első, akinek meg is adnám a szót. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a titkárságnak a munkát, mert ez egy nagyon érdekes, jó misszió volt. Találkoztunk azokkal, akikkel szerettünk volna, és azt hiszem, hogy megfelelő szinten tudtunk tárgyalni. Az én impresszióim között az szerepel, hogy a földrajzi eredet megjelölés tekintetében talán még az EU-Kína csúcs találkozó, tehát június vagy július előtt megállapodásra lehet jutni. Azt hiszem, hogy a kínaiak számára nagyon fontos volt ez a befektetési megállapodás, illetve a mi számunkra ez fontos, az ő számukra nem annyira. És úgy tűnik, hogy itt a kereskedelmi szabályok sem egyenlően alakulnak a piacra jutás nem egyenlő feltételek mellett történik meg Kínában és az Európai Unióban. Természetesen mindenki nagyon kedves volt, nagyon szimpatikus, és arról beszéltek, hogy milyen sok minden változni fog, de hát szerintem nem fog semmi sem változni, és a kínai értékeket, illetve érdekeket fogják továbbra is szem előtt tartani elsősorban, ami érthető is. Nagyon érdekes volt az is, hogy az európai uh, üzletemberekkel is találkozhattunk, hogyha a kereskedelmi uh, es, vagy uh, egyensúlytalanságokról um, akarunk beszélni, akkor fontos azt látni, hogy nem csak a befektetések kínai oldalát kell meg vizsgálni, hanem azt is, hogy milyen protekcionista intézkedéseket vezetünk be mi Kínával szembe. Tehát itt alapvetően Európának kell nagyon keménynek és konzisztensnek lennie, hogy Kína valóban betartsa az európai szabályokat, hogyha mi piacunkra akar exportálni. Köszönöm szépen. Salvatore csíkú következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni. Először is a tökéletes szervezés miatti köszönetnyilvánításokhoz. Nagyon hatékony, jó volt ez a szervezés, és a delegáció is azt hiszem, hogy egységesen tudott fellépni. Tényleg nagyon elkötelezettek voltunk, és talán jól tudtuk az európai identitást képviselni, az Európai Parlament nevében léptünk fel ebben a kontextusban a kínai féllel szemben. Én azt gondolom, hogy sikerült elmélyítenünk azokat a témákat, amelyek számunkra fontosak voltak, és talán sikerült hatnunk is a kínai félre egy fontos kérdésben, amely majd júliusban a földrajzi eredet megjelöléssel kapcsolatban kerül terítékre. Azt is láthattuk azonban, hogy Kína továbbra is halad a maga útján. A reformok különböző kongresszusokon valósulnak meg, ugyanakkor a tervezés, a programozás a kínai fél számára nagyon fontos, tehát én meggyőződtem arról, hogy számunkra is fontos tanulságokkal szolgál mindez, tehát itt a kontextusban kontextusba kell helyezni a dolgokat, és nem feltétlenül csak logika alapján kell megítélni mindezt. Aztán volt itt egy másik fontos aspektus is, az időzítés. Jelenleg a nemzetközi helyzet, vagy hát a globális helyzet, így is mondhatnánk, az Egyesült, illetve hogy a Kína és az Európai Unió közötti közeledést tapasztalhatjuk meg, ugyanakkor Trump úr és a globális rendszer, amelyet újra akar indítani Trump úr, vagy hát meg akar teljesen változtatni, vagy ahogyan ő mondja ezt, meg akarja szabályozni. Nos, hát ilyen értelemben a delegációnk ezt a fajta megközelítést is értékelhette. Különböző delegációkkal tudtunk találkozni, különböző szinteken, és azt láthattuk, hogy a kínai fél hogyan tárgyal az amerikai partnerekkel is. Mi történt ugye itt egy nagy kínai céggel, Trump pont akkor lépett a vám ügyben, amikor mi éppen Kínában láttunk. Azért történt ez, mert az amerikaiak és a kínaiak közötti ö, interakció nagy hatással van az egész világra, még akár ránk is. Ma reggel szintén hallhattunk érdekes híreket. Hát világosan kiderül mindebből, hogy Trump szeretne magának Kína, Kínában ö, találni szövetségeseket, főként Észak-Koreával szemben. Tehát ebben az értelemben nagyon érdekes volt mindezt látni, és hát itt ez nem csak az EU-Kína megállapodásról szólt, hanem annál sokkal tovább mutatott, úgyhogy ezért is volt érdekes ez a mostani látogatásunk. És hát ön, kedves Winkler úr, mint a Kína delegáció vezetője, még jobban ismeri ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Nagyon sok minden elhangzott. Én is néhány dolgot hozzá fűznék. Szerintem hasznos volt ez a látogatás, ez volt az első, remélhetőleg nem az utolsó az INTA részéről. Magas szinten fogadtak bennünket, nyíltan tudtunk veze- beszélni, de hát nem mindig lehetett pontosan érteni a kínai fél álláspontját. Mi elmondtuk azt, hogy szabályok alapján képzeljük el a kereskedelmet, a dömping probléma, az alumínium és a, az acélipari problémák tekintetében azt látjuk, hogy Kínában most kicsit egy ilyen aranyláz alakult ki, nagyon diszkriminatív és nem szabálykövető gyakorlatok valósulnak meg. Természetesen jó lenne az is, hogyha egy Európai Unió Kína stratégiát alakítanánk ki, amely eh, nem csak az intás kérdésekre terjedne ki, hanem akár a digitális fejlesztéstől kezdve a katonai fejlesztések, a mesterséges intelligencia. Tehát itt nagyon sok eh, kérdés felmerülhet, eh, emberi jogok, Afrika, tehát rengeteg témával foglalkozhatnánk. Tehát az INTA szerintem előmozdíthatna egy ilyen EU-Kína stratégia kialakítására vonatkozó tervet. Ezen kívül fontos lenne még odafigyelni a protekcionizmus elleni harcra és más európai és nyugati cégek érvényesülését gátló intézkedésekre, és végül pedig nem vagyok teljes mértékben meggyőződve arról, hogy az ígéretek mindig megvalósulnak, tehát szerintem egy kicsit itt a hitelesség azért nem mindig biztosított Kínával szemben. Jó lenne, hogyha a kommunista párt vezetői és a kínai hatóságok viselkedését jobban nyomon tudnánk követni, tehát nem vagyok meggyőződve arról, hogy amit ők megígérnek, az tényleg úgy lesz majd. Ezt szerettem volna elmondani, és remélem, hogy Kínára továbbra is oda tudunk figyelni, mert ez egy fontos kérdéskör, és világosan kell megfogalmaznunk azt is, hogy mit várunk a kínai féltől. Köszönöm szépen. Mások, mások hozzá kívánnak-e szólni? Tessék, igen. Köszönöm. Tényleg nagyon jó volt ez a jelentés, a delegáció útja nagyon hasznos volt, és bennem felmerül néhány kérdés. Három kérdés konkrétan. Sajnos nem tudtam ellátogatni Kínába, de volt ugyanakkor egy bilaterális delegációs utazás is Kína és az Európai Parlament között. Mennyire volt lehetőség arra, hogy a szinergiákat ki lehessen használni a stratégiákkal kapcsolatban, és így tovább. Mennyire lehetett tehát ezekben a tárgyalásokban kihasználni ezt a lehetőséget? Másodszorban pedig nagyon magas szintű programot láthattunk, és azt is láthattuk, hogy az Európai Unió Kína stratégiája hogyan mutatkozott be meg ezekben a tárgyalásokban az állami támogatások, a kereskedelmi, a nem tarifális jellegű akadályok lebontásának tekintetében. A VTO parlamenti közgyűlésével kapcsolatban azt tudom még elmondani, hogy ott nem voltak ott a kínaiak, nem voltak jelen a kínaiak, vagyis a 11. minisztériumi vagy miniszteri szintű találkozó Buenos Airesben az hangzott el, hogy a kínai féllel meg kell erősíteni, intenzívebbé kell tenni a kapcsolatokat, és azt is hallhattuk, hogy EU-Kína kapcsolatok mennyire fontos szerepet játszanak mindebben. Ezen kívül pedig a wto s megbeszéléseken új megközelítést kellene alkalmaznunk, mert azt hiszem, hogy a mi felelősségünk ebben igen nagy. Köszönöm. Uh, thank you. Any other? Köszönöm mások. Senki. Akkor megpróbálok választ adni a felmerülő kérdésekre, és a saját kommentáromat is el fogom mondani jelentéstevőként, nem elnökként. De kezdjük először Helmut kérdésével, és aztán majd lesz egy olyan kérdés, amelyről nagyon határozott véleményem van. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon jól kiegészítettük egymást a másik delegáció munkájával, tehát nem voltak átfedések, nem zavartuk egymás köreit. Inkább kiegészítettük egymást. Én azt gondolom, hogy itt most a koordinátoroknak is javaslatokat kellene tennünk, és aztán majd a CCCC-nek is el kell mondanunk azt, hogy nem lenne túl konstruktív a jövőben, hogyha két európai parlamenti delegáció ugyanabban az időszakban, ugyanabban az országban látogat el. Ez szerintem ellent, az kontraproduktív. Én úgy tudom, hogy nagyon hasonló lesz a helyzet más országokkal kapcsolatban is, és ez egy nagy parlament, és hát tudom azt, hogy mennyire nehéz összeszervezni mindezt, de hát minden szakbizottság maga hozza meg a döntéseit, de hát azért a végső munka szempontjából az egész Európai Unió munkájával kapcsolatban kontraproduktív az, hogy egyszerre vagyunk ott, ugyanabban az országban, és két különböző témában különböző álláspontokat képviselünk. Ez szerintem így nem jó, ezt talán írjuk fel, hogy próbáljuk meg ezt valamelyik koordinátori ülésen felvetni ezt a problémát. Nos hát, ami az országjelentést illeti, ezt is megvitattuk természetesen, megvitattuk a különböző kereskedelempolitikai eszközöket, és Kínát nagyon érdekli az, hogy mi, hogyan változik a jogalkotási háttér, vagy a jogi háttér itt az Európai Parlamentben, például a befektetések kérdésében, vagy a kereskedelempolitikai védelmi intézkedések tekintetében. Ugyanakkor megint csak voltak nyilatkozatok, például az állami támogatásokkal kapcsolatban. Én azért attól tartok, hogy ezek leginkább politikai szinten valósulnak meg, és nem teljesen világos az, hogy ezek aztán a valóságban mit jelentenek. Önök is tudják azt, hogy megkaptuk már az adatokat a globális fórummal kapcsolatban. Természetesen ezeket az adatokat még ellenőriznünk kell, hogy valóban megfelelnek-e a valóságnak vagy sem. Itt főként az acéliparra gondolok, és hát ez egy hosszú történet, bonyolult történet nem is lehet érteni azt, hogy hogy pontosan mi történik. Tehát itt vannak régi gyárak, amelyeket bezárnak, vagy üzemek, és közben újakat nyitnak meg. A VTO-val kapcsolatos megjegyzésre ugyanezt tudom mondani. Azt gondolom, hogy nagyon sok nyilatkozat hangzik el, de ugyanakkor a nyilatkozatok és a tények, vagy hát a valóság nem feltétlenül fedik egymást. És talán az egyik legnagyobb probléma Kína jelenlétével kapcsolatban az az, hogy most itt tulajdonképpen egy fejlett országról van szó, vagy egy fejlődő országról van szó. A WTO nem igazán tesz különbséget, de természetesen azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ők nagyon jól tudják az érdekeiket képviselni. Ők azt mondják, hogy lehet, hogy vannak Kínának olyan részei, amelyek fejlettek, de ugyanakkor az egész nyugati terület és az északi terület nagyon elmaradott és óriási nagy, és ők erre hivatkozva ki tudják, tehát ürügyként bármit ki tudnak használni. Ők azt is mondják, hogy a VTO sem igazán világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban, tehát elképzelhető, hogy ott a WTO berkein belül inkább a kínai félnek kedveznek ezek a mostani idők, és nem nekünk. Lenne még egy javaslatom, amelyet talán majd a jövőben az INTA szakbizottsági kapcsolatainkra hatással lehet. Jó lenne, hogyha legalább évente egyszer Kínában és eh, évente egyszer Brüsszelben találkozni tudnánk a kínai féle, mert eh, hogyha ez nincs így, hát persze, hogy az Európai Parlament eh, sokat utazik Kínába, valamelyik szakbizottságunk minden bizonyja megteszi ezt éves szinten, de ez nem az INTA szakbizottság, pedig nekünk ez egy kifejezetten fontos kérdés. Talán ezt is fel lehetne vetni egy jövőbeli koordinátori ülésen, hogy van-e arra lehetőségünk, hogy a kínai partnereinket, specializált partnereinket, tehát például a kereskedelmi minisztériumot ide hívjuk Brüsszelbe, hiszen ugye a bizottság is állandó kapcsolatban van velük, jó lenne ilyenkor az INTA szakbizottságot is bevonni ebbe a folyamatba. Nem tudom, hogy ez jogilag, vagy eljárás jogilag, szabályzatilag hogyan valósítható meg, de ez önmagában egy jó cél lenne. Ezen kívül pedig szeretnék még csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, akik megköszönték a jó szervezést, tényleg zöggenőmentes, nagyon jó mm, utazás volt ez. Köszönöm szépen, és ezzel le is zárnám ezt a napi rendi pontot. 18-as következik, monitorozó csoport. Kalix. Meg szeretném osztani a tapasztalatokat ezzel kapcsolatban. A nyomon követés végző csoport Japán esetében, ez az INTA Monitoring csoport intenzívebbé tette munkáját azért, hogy a végső Japán-EU közötti partnerségi megállapodás segítse, és ezen a nyáron kerül majd ez a parlament elé beleegyezésre. Kétszer találkozott ez a csoport. Szilva Perez kolléga nincs most itt, felolvasok néhány feljegyzést a nevében. Április 25-én és május 15-én eszmecserére került sor az érintettekkel, az Európai Autógyártók Szövetségével, vállalkozásokkal, illetve civil szervezetekkel, gazdasági szövetségekkel. Az európai érintett elmondta, hogy a megállapodás teljes mértékben támogatja, mások pedig a, az EU-Japán EPA potenciális előnyeit sorolták fel, tisztában kell lennünk azzal, hogy vannak aggályok is, például Japán még nem ratifikált két ILO konvenciót, a nem tarifális intézkedéseket a megállapodásban szeretnék kezelni, illetve további módosításon szükségi Japán részéről a nemzeti standardokhoz való igazodásra az EU automobilágazatban, illetve nem átlátható a rugalmasság sem az eredet szabályozás kapcsán. Bizonyos aggályokat fejeztek ez érintettek a fenntartató fejlődési fejezettel kapcsolatban, illetve a kereskedelmi fejlődési fejezettel kapcsolatban. Az élelmiszer és ital szervezet jelezte át, hogy azt, hogy Japán liberalizálni fogja ezt az ágazatot. A bizottság jelen volt a vita, és kiegészítette az információt, illetve néhány gondatot. megfogalmazott. Az utolsó pont Mexikó április 25-án az Intam nyomon követési csoport találkozott a főtárgyalt a Königgel azért, hogy az EU-Mexikó modernizált megállapodásról egyeztessenek az INTA jelentéstevői Makoláda Rodriguez Pinheiro. parancsön önni a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottság részéről König U. asszony tegnap tájékoztatott bennünket a tárgyalások alakulásáról, ezt egyébként a nyomon követő munkacsoportnak is megküldte. Én azt gondolom, hogy alapvetően itt nem voltak újdonságok, úgyhogy én csak annyit fűznék még hozzá, hogy nagyon sokan voltak itt a különböző frakciók részéről, tanácsadók is, és az információk mindenkit érdekeltek, sok kérdés hangzott el, a bizottság ezekre a kérdésekre választ adott, és én alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ez egy jó találkozó volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A monitoring csoport az USA témájában ők a DG trade egyeztettek az acél és alumínium behozatallal kapcsolatos korlátozásokról. Elhalasszuk ezt a pontot? Probably as, uh, as colleagues are telling me for a second. Kollégák azt mondják, ez a titkárság, hogy informális párbeszéd volt, de a helyzet hétről hétre változik, tehát hogyha most nincs itt a téma felelőse, akkor ezt átugorjuk. Köszönöm szépen, Kína. A bizottsággal folytattunk eszmecserét, és ma saját magadnak adom meg a szót. Nagyon rövid leszek. Ez az eszmecsere még a kínai delegáció látok, kínai látogatása előtt volt. A jelenlegi tárgyalási helyzetről volt szó a bilaterális beruházási terv kapcsán, szerződés kapcsán. A legutóbbi tárgyalás fordulón tájékoztattak bennünket, a következő fordulót készítették elő. A kínai fél gyakran időre játszik, és nem igazán siet, ami az előrelépést illeti a tárgyalásokon. Létezik egy EU-Kína csúcsrálkozó ezen a nyáron, amire majd júliusban kerül sor, illetve júliusra tervezik. Viszont az ambíció egy kicsit uh, csökkent az ambíciók is, hiszen az előző EU-kínai csúcsálkozó nem hozott sok eredményt, Azt gondolom, hogy ezeket a főbb információkat kaptuk a nyomon követő csoport ülésén a bizottságtól. A következő az Egyesült Királyság Brexit-tel foglalkozó monitoring csoport. Ők május 15-én találkoztak eszmecserére a együttműködés az Egyesült Királysággal. Altis Public a jelentéstevő. Megadom a szót, köszönöm szépen, Gode Lévét helyettesítem. A lehetséges formációkról volt szó, a vám együttműködést illetően, csak nagyon röviden a kollégák számára összefoglalom. A, a világ vámügyi szervezettől szerettünk volna szakértőket meghívni, viszont ez egy nagyon érzékeny kérdés. Erikson úr, egy másik szakértő jött el, nemzetközi politikai központból, aki elmondta a véleményét, és összevetette a lehetőségeket egy jövőbeni megállapodásról, példákkal. Úgy érzi, hogy egy eu és nem EU-s ország között a legjobb határmegállapodás Svédország és Norvégia között létezik, számos jó gyakorlatot sorolt fel, és óvaintett az erjasztó hatásáról, uh, annak a ténynek, hogyha ez túlságosan elhalasztódna, különösen a KKV-k számára, illetve támogatta a gyakorlati megállapodásokat a jogi keretről, amelyekkel a kereskedők reagálni tudnak a gyakorlati döntésekre. Azok a kollégák, akiket jobban érdekel ez az előadás, egy nagyon érdekes előadás volt, rendelkezésre egy PowerPoint előadást, előadást, tehát ha erre szükségük van, akkor ezt el tudják majd olvasni. Köszönöm szépen, parancsoljon! Csak egy nagyon rövid megjegyzésem. Nem tudtam sajnos létven részt az ülésen. Nem szeretnék kitenni a vám megállapodás részleteire. Jelezték-e azt, svéd határ példája az északír kérdést is megoldja majd. Vajon természetesen ez a politikai döntéshozataltól függ, felhívta a figyelmet a nehézségekre, amelyekkel Norvégia és Svédország szemben állnak. Nem lehet az összes határ átlépő helyen ezt így megoldani, hiszen hosszú a határ, Írország, és az Egyesült Királyság, valamint Európa kapcsán. Kérdés más, hogy merül fel, és valószínűleg a határon bizonyos területekre összpontosítanának, ez azt jelenteni, hogy az árok nem lépnék át a határt mindenütt, és lennének előzetes megállapodások ezzel kapcsolatban, ami a technikai perspektívákat illeti. Ő úgy érzi, hogy ez lehetséges, de politikai szempontból Londonnak Brüsszelnek kell döntenie. Rendben, kedves kollégák, van -e más kérdés jelentés tevőkhöz a monitoring csoportok munkájával kapcsolatban? Ha nem, akkor lezárom ezt a napi rendi pontot, a 19-es. A Mexikóval folytatott társadalmi megállapodásban és a halászati megállapodásban a származási szabályokról szóló jegyzőkönyveket kiigazító megállapodásokra vonatkozó tárgyalások jelenlegi állása. Lelondasszony kérése volt ez. A pont, hogy a bizottság tár, tár bennünket, illetve az, az EKS Február 20-án a bizottság és az LKS az INTA szakbizottságot tájékoztatták a jövőbeni megállapodás céljairól, amely a társadalmi megállapodáshoz kapcsolódik az egyik kulcsfontossági kérdés, a konzultációs folyamatra vonatkozott, amelyet az LKS végez, és hivatkozott 2016. december 21-i Európai Bírósági ítéletre, a halászati megállapodást és a jegyzőkönyveket egyelőre még nem ratifikálták az érintett felek. És el kell mondjam azt, hogy az afetet, az agrit és a pehet is érintik ezek a témák. Őket is meghívtuk a találkozóra, de egyelőre még senki nem erősítette meg jelenlétét. Először a jelentéstevőnek adok szót Patricia Lalond asszonynak, parancsoljon önni a szó. Sorry, but uh, I lost my glasses. Elnézést, elveszítettem a szemüvegemet, éppen ezért nehezen olvasom a, az anyagot. Elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, a Taxo DG-nek és a DG Márnak a munkát. Köszönjük, hogy eljöttek a meghívásunkra, és az Intával egyeztettek erről a témáról, mint ahogy tudják. Volt néhány előrelépés a legutóbbi eh, ülés óta. Az Európai Bizottság jelenleg finalizálja a társasi megállapodást, tehát értem azt, hogy majd később kap, kapjuk meg az anyagot. A tanács eh, április 16-án elfogadta az Európai Bizottság mandátumát a halászati megállapodásra kapcsolatban. Eh, tegnap a parlamentben, a Droában ban őrszkolárulat köszöntöttük az ENSZ képviseletében, a nyugat-szaharai térséggel foglalkozik, elmondta, hogy az ő missziójának mit lesznek a céljai. Ez alkalommal elmondtuk, hogy támogatjuk az ensz -et. a speciális kiküldöttnek nincsen közvetlen kapcsolata a parlamenti munkával, viszont mindez egy keretet képez Elnézést, de alig tudom elolvasni a szöveget. Fontosnak tartom azt, hogy az itteni munkánk támogatja a korábban említetteteket, jelentéstevőként nagy hatást tett ránk Koller úr készsége, hogy megpróbált um, megoldást találni erre a témára ami a különböző egyeztetéseket illeti az Európai Bizottsággal. Szeretnénk azt, hogyha az új tapasztaláscsere lehetővé tenne eh, kinevezni a következő lépéseket a halászati megállapodás ratifikálásával kapcsolatban, illetve nagyon fontos az újra tárgyalásokról is beszélni, amelyek kapcsolatban február végén hasonló jellegű döntés hozott az Európai Bizot- Bíróság. Szeretnénk az, hogyha a bizottság a parlamenti véleményt is figyelembe venni a két anyag közötti kapocsol, és szeretnénk továbbá azt is, hogy az Európai Bizottság a bíróság ítéletéhez igazítaná a halászati megállapodást. Van egy kérdésem, tehát több kérdésem is, ezeket megfogalmazom, és utána a kollégák kapnak a szót részletezni tudnánk-e, hogy hol is tart a társulási megállapodás, illetve az Európai Parlament mikor kapja meg ezt az anyagot. Léteznek-e uh, új vizsgálatok? konzultációval uh, kapcsolatban, a módosításokkal kapcsolatban. Ami az új megállapodás menetrendjét illeti, illetve a társadalmi megállapodásokat, ezzel is kapcsolatban is szeretnénk további információt kapni. Köszönöm szépen. Remélem, hogy mi hamarabb megtalálja a szemüvegét, sajnálom, hogy elvesztette. Most a politikai frakciók kapnak szót. Először Maria Réna a szocialisták képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Patricia beszámolót. Én is részt vettem a meghallgatáson, a speciális kiküldött meghallgatásán, és az ENSZ munkáját támogatnunk kell. És azt gondolom, hogy sokat várnak tőlünk ebben a munkában. Az INTA szakbizottság, és nem látom itt most a pehes az agri kollégáit. De azt gondolom, hogy fontos, hogy inkább horizontális módon működjünk együtt ezekben a kérdésekben, a különböző szakbizottságokkal. Mi szeretnénk stabilitást teremteni a Marokkóval fenntartott kapcsolatokban, különösen ami a kereskedelmi kapcsolatokat illeti, amikor a stabilitásról beszélünk, akkor nagyon fontos a beruházók számára az is, hogy ismerjék eh, a jogi környezetet is, amelyben eh, Marokkóban dolgozni fognak, illetve beruházni, és Marokkónak szüksége van ezekre a stabil kapcsolatokra az EU-val. Ezek a stabil kapcsolatok a jogi stabilitásra is kell, hogy támaszkodjanak, tehát munkánkban nem pusztán hagyományos kapcsolatokban gondolkodunk a Marokkóval kapcsolatban. Az Európai Bíróság ítélete is elhangzott, amelyet nem megfelelőnek találtak, illetve fontos, hogy bizonyos dolgokkal egészüljön ki ez. Mindez annak érdekében, hogy tiszteletben tartsa a nemzetközi konvenciót, különösen ami a Nyugat-Szaharát illeti. Az Európai Bíróság ítéletére reagálva van egy nagyon érzékeny pont, amelyhez ragaszkodnunk kell, ez pedig a beleegyezés, ezen megállapodások alkalmazása, és mindegy, hogy a halászati eh, megállapodásról vagy a mezőgazdasági megállapodásról van szó. A beleegyezési eljárás nehézségeket vet fel, felmerül a kérdés, hogy mi is, mit is jelent a beleegyezés, kinek kell beleegyeznie, milyen konzultációra van szükség. Most már léteznek bizonyos megfogalmazások, amelyeket néha a marokkói hatóságok, néha az Európai Bizottság fogalmaznak meg. Azt gondolom, hogy átláthatóságra van szükség az említett munka kapcsán, és én azt gondolom, hogy onnét kezdve, hogy a beleegyezés eh, nehéz folyamat, akkor nagyon fontos egy olyan bírósági álláspontot kialakítani, Nagyon fontos az Európai Bíróság véleményét kikérni olyan módon, hogy a beleegyezést megkapják azok a szereplők, akik ma tárgyalnak. Ha visszatérnénk térni a jogi stabilitásra, nagyon fontos megtudni a bíróság véleményét. Hát Európai Parlamentként mielőtt feltesszük a megállapodásban a szavazás kérdését, fontos, hogy kapjunk választ a bíróságtól, azért, hogy a, a konzultációs folyamat Marokkóval, fontos, hogy ebben a logikában helyezkedjen el. Csak egy kérdésem van, ez pedig a határidőkre vonatkozik a halászati megállapodás június, július 14-én fut ki, most májust írunk, hogyha mindannyian tartjuk a határidőket, akkor ezt a munkát nem tudjuk közártatok mögött végezni. Most ez történik. A bizottság és Marokkot tárgyalnak, viszont bennünket ebbe a vitában nem vontak bele. Ha azt szeretnénk, hogy az Európai Parlament elképzelése július 14 előtt megjelenne, akkor szükség van arra, hogy felgyorsítsuk a munkát, az átláthatóságot, és ne kérjük az Európai Parlamentet arra, hogy alakítsa ki pozícióját, anélkül, hogy meg, lennének az összes, meg lenne az összes szükséges információ. És az utolsó megjegyzésen bizonyos kollégákat hallottam, akik azt mondták, hogy a bíróság veszélyezteti az Európai Unió és Marokkó közötti kapcsolatokat. Én emlékeztetném ezeket a kollégákat, hogy nagyon fontos eh, a bírósággal egyeztetni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy eh, mi kerüljünk veszélybe. Én szeretném azt, hogyha a parlamentben tiszteletben tartanánk az igazságszolgáltatást és ennek függetlenségét. Köszönöm szépen! Most Helmut Scholz kapszót parancsoljon. No? No. Oké, ez so Greens are before. Zöldenként uh, kaptak volna szót, de a misadónk nincs itt, úgyhogy uh, Aréna asszony felkért arra egy pár dolgot mondjak el azzal kapcsolatban, hogyha a bíróságnak az ítéletét elutasítjuk, hogy ez nem elfogadható. Teljesen egyértelmű az ú állásfoglalás, és szükség van a konzultációra és a jóváhagyás megadására, és ennek alapján kell utána eljárni és tulajdonképpen a nyugat-szaharaiak, mint ott élők, azok, akiket ugyanúgy bele kell vonni ebbe a folyamatba, és meg kell őket hallgatni a konzultációban. Enélkül tulajdonképpen nem is kialakítható az álláspont. És hogyha világos választ várunk a bizottságtól, múltkor sem válaszoltak, ugye, akkor éppen ideje volna megtudnunk, hogy ők hogy akarnak ezzel eljárni folytatni akarják-e ezt a gyakorlatot, hogy figyelmen kívül hagyják a bíróság ítéletét. Mert nyilván a társulási vagy kereskedelmi megállapodások, különös tekintettel a halászatra, ugye új átfogó, még gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokat vetítenek előre a nyugat-szaharai emberek számára. Úgyhogy ki kell tartanunk a nemzetközi jog mellett, és igazából még mindig várjuk a bizottságnak a válaszát. Elnézést kérek, hogy a ö, pártoknak a sorrendjét kicsit módosítottam, Bukner úr. A magam részéről arra szeretnék utalni, hogy a bizottság ajánlása a kereskedelmi mandátumra vonatkozóan angol és francia verziójában különbségeket mutat. Az angol változatban People of Western Sahara uh, szerepel, tehát a nyugat-szaharai emberekről, Population de szerepel. Tehát az egyik esetben az emberekről, az ott élő emberekről beszélünk, a másikban azokról, akik oda valósiak. Tehát a nyugat-szaharaiak Hát hogy lehet az, hogy ugyanannál a szövegnél, írásos formában, az angol és a francia változatban ilyen nagy különbségek mutatkoznak? A második dolog, amire szeretnék utalni. Ez a az agrikultúra, tehát a mezőgazdaságot érintő megállapodás, illetve a halászatot érintőt veszi sorra. Hogyha az eredet megjelöléseket vesszük alapul, az az agriban szerepel, a halászatéban, a nyugat-szaharában élőkre konkrétan utalnak. És aztán, hogy ezt pontosabbá tegyük, ugye miről is van szó, a tárgyalások most kizárólag Rabatban és Brüsszelben kerülnek majd megrendezésre. Tehát az a, a nyugat szaharaiak hogy tudnak elmenni Rabatba, hogyha mindenféle repressziók alá ö, helyezettek. Nem látom ennek a lehetőségét. Egyáltalán hogyan elképzelhető, hogy az EU bizottsága marokkói jog szerint folytatja a tárgyalásokat. Hát ezt nem lehet engedni a nyugat-szaharai régiónak, a lakosainak a bevonása a konzultációba mindenképpen fontos. És olyan sztenderdekre és követelményekre kell támaszkodni, amelyek megfelelnek az Európai Bíróság elvárásainak. Ha nem így teszünk, akkor ez nem elfogadható. Winkler úr, ön az expozéjában a request of the ECJ-ről beszélt, hát ez nem kérelem, itt már létezik egy bírósági ítélet, és erre kell támaszkodni, és be kell ezt tartani. Thank you very much. I have a... Uh, Köszönöm szépen. További hozzászólások következnek. Az SND-től kapja szót. David Martin. Köszönöm szépen. Rövid leszek, de kollégámra reflektálva azt mondanám, hogy persze a legjobb kapcsolatra törekszünk a marokkói királysággal, de a nemzetközi jogot és az európai odó jogot, valamint a kisebbségek jogait is tiszteletben kell tartanunk. Kiemelésre került már itt a kollégák részéről, hogy nem csak arról van szó, hogy egy-két szót majd módosítani fogunk a szerződésekben, hanem a gyakorlatot kell megváltoztatni. Eddig mi nem voltunk képesek arra, hogy az elfoglalt területeket Izraelben is megfelelően kezeljük. Tehát tulajdonképpen Marokkó és az EU vonatkozásában sem egyszerű a helyzetünk. Van bírósági ítélet, és biztosítani kell, hogy a Nyugat-Szaharában élők érzik majd a hozatékát a megállapodásoknak. A második kérdésem pedig Helmut Schulzot idézi egy kicsit. A bizottság kivel tárgyalt eddig? És honnan van egyáltalán biztosítikunk arra, hogy ki az, akivel tárgyalunk, ki az, akivel nem? cselészik képviselő. Muchas eh, gracias. Köszönöm szépen. Én is szeretnék arra utalni, hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Unió tartsa magát a saját maga által alkotott jogszabályokhoz. Konkrétan itt most egyébként egy európai bírósági ítéletről van szó, tehát ez hitelességi kérdéseket vet fel, hogyha ezt nem tesszük meg. Éppen ezért nem igazán látom azt, hogy mennyire vagyunk mi hitelesek EU-ként abban a folyamatban, amit most az Európai Bizottság végez, és ezért erre választ várok a, bíróságtól, a bizottságtól. Kétszer is kimondta az Európai Bíróság azt, hogy az Európai illetve a szaharaui népnek a hozzájárulására van szükség, nem csak a véleményük kikérésére, ez nagy különbség. Úgyhogy itt alapvetően Brüsszel és Rabat egymással egyeztetnek, ez pedig nem elég. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a nyugat-szaharai szervezetek nem is látogathatnak el Rabatba, és nyugodtan biztos, hogy nem tárgyalhatnak a saját maguk helyzetének determinációjáról. Úgyhogy én azt szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottság mit tehet annak érdekében, hogy átlátható váljon ez a folyamat, és hogy ténylegesen a szaharaui nép hozzájárulását biztosítani lehessen. Hogyan lehet ezt egyáltalán elérni? A második kérdésem pedig az Európai Bíróság egy másik ítéletére vonatkozik, ez pedig egy halászati megállapodásra vonatkozik. A 76-os bekezdésben szerepel az, hogy Marokkó nem hajlandó elismerni azt, hogy ne ő lenne a szuverén hatóság Nyugat-Szaharában. Pedig de facto gyakorlatban nem is létezik ez a koncepció. Úgyhogy igaziból a kérdésem a következőképpen ragadható meg, hogyan lehet Marokkóval egyáltalán tárgyalni akkor, hogyha nincs is szuverenitása, és nincsen semmiféle jogi ö, értelembe vett ö, szuverenitása ezen területen felül. Tehát akkor az EU hogyan tárgyalhat ö, Marokkóval ezekről a felségvizekről? Szerintem itt és most, ahogy a Maria Arena is elmondta, az a legfontosabb, hogy a bíróság véleményéről van szó. A bíróság mondja ki, hogy mi a helyzet, a parlament nem tehet semmit, mert jogi értelemben bizonytalan a helyzet. Most az történik, hogy például a Kanári-szigeteki, vagy galiciai, vagy andalúz halászok oda mennek halászni, és nincsen jogi biztonságuk, tehát nem tudják azt, hogy mehetnek-e halászni, vagy nem mehetnek halászni, és ki a jogi felelősség. Tehát itt igaziból az egész EU hitelessége forog kockán, úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság ezekre a kérdésekre egyszer és mindenkor világos választ adna. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig az utolsó. Felszólalunk Minőr asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Korábban is beszéltünk az Európai Bíróságról, és hát teljesen világos, hogy a nyugat-szaharaiakra nem fog hatája alá kerülni a halászati megállapodásnak, ha erről nem születik döntés. A bizottság mm, tulajdonképpen most a megszállókkal tárgyal, nem pedig a megszállt területek jakói, lakóival. Úgyhogy én azt szeretném tudni, hogy a bizottság végre hajlandó-e betartani, elfogadni a bírósági ítéletét. Az USA és az EFTA állap, államai léte, kötöttek már megállapodást a nem megszállt területekre vonatkozóan. Tehát ilyen létezik a gyakorlatban. A mezőgazdasági megállapodásokat illetően a marokkói problémákkal küzdő csoportok számára is előnyöket kellene, hogy hozzanak. Tehát például a korrupciót is vissza lehetne szorítani a halászati megállapodás megkötésével. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a bizottsághoz fordulok. Ezekkel a kemény kérdésekkel, és bízom benne, hogy válaszokat fogunk kapni. Parancsoljanak! Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Krisztián Robot, képviselem, a DG Máréban dolgozom. Én foglalkozom, vagy hát mi foglalkozunk a halászati megállapodásokkal. Én most csak erre fogok válaszolni, ezekre a kérdésekre, és egyébként én tárgyalok Marokkóval is. Nagyon röviden arra emlékeztetnék, hogy az Európai Bizottság nap mint nap dolgozik. Akkor is, ha maguk a tárgyalások konkrétan csak április 17-én kezdődtek meg, de mi mégis minden nap azon dolgozunk, hogy a bírósági ítéletnek megfelelő megoldásra tudjunk jutni. Arra is emlékeztetnék, hogy ez az ítélet a végkövetkeztetéseiben kimondja azt, hogy ez legális ez a halászati megállapodás, de csak a marokkói felségvizek tekintetében. Tehát ez azt jelenti, hogy Nyugat-Szaharával kapcsolatban nem ö, világos a helyzet. Megoldást próbálunk találni, olyan megoldásra törekszünk, amely tiszteletben tartja a bírósági ítéletet, és emellett folytatni lehet a halászatot mert jogi instabilitás van, és ennek gazdasági és szociális hatásai is vannak. Mind az európai ö, halászok számára, akik egyébként ezeken a vizeken ö, halásznak, és ö, azon közösségek számára is fontos ez, akik ö, halászatból élnek. A megoldás egy kicsit nehézkes, mert alapvetően az eszközök között kell választanunk, ezek jogi szempontból mind elfogadhatóak, ilyen a nemzetközi szerződés, mert a bizottság részéről úgy véljük, hogy az egyes és négyes jegyzőkönyvek módosításának megfelelően a halászati egyezmény, amely jelenleg érvényben van, és amelyet egyébként a bíróság is elfogadott, de csak az északi terület felségvizeivel kapcsolatban. Ez egy régi megállapodás. Ugyanakkor azóta volt már egy új szerződés, a Lisszaboni szerződés, amely az Unió és Marokkó közötti kapcsolatokra is hatással van. Ennek a mellékhatásai nagyon nagyok. És miután az egész politikát megváltoztattuk, megreformáltuk 2013-ban, a halászati politikára gondolok, ezek után a Marokkóval megkötött megállapodásnak meg kell felelnie az alapszabályzatunkban foglaltaknak, amelynek az a lényege, hogy fenntartható halászatot lehessen folytatni, és a célok, illetve az alapelvek tekintetében is, gondolok akár az emberi jogok kérdésére, de a halászati, tehát a halállományok fenntarthatóságára is, az európai flották diszkriminációmentes halászatára gondolok. Ugye itt nem csak európai flották halásznak a marokkói felségvizeken, hanem máshol is. Tehát itt új és fenntartható megállapodásra van szükség. Most mindig azon állunk meg, hogy vajon ugyanúgy kellett kezelni ezt a helyzetet, mint a mezőgazdasági megállapodásban, vagy sem. Mi úgy gondoljuk, hogy szükség van egy új megállapodásra, és egy új jegyzőkönyvre is erről most nem akarok beszélni, de azért ezt, erről is tudniuk kell, hogy itt nem a bírósági ítélet miatt van szükség új jegyzőkönyvre, hanem egész egyszerűen azért, mert július 14-én lejár a jelenlegi jegyzőkönyv. Vagyis az egész munka, az előkészítés már folyik, a mandátum tekintetében is, az új jegyzőkönyv tárgyalása már hónapok óta folyik tulajdonképpen. Vagyis olyan helyzetben vagyunk, amikor mind a három elemet figyelembe véve a marokkói féllel közösen kell megállapodásra jutnunk. Három gondolatot említenék itt meg. Az egyik az alkalmazási kör kérdése. Az alkalmazási kör a nyugat-szaharai felségvizekre is kiterjed, de ennek semmi köze a marokkói felségvizekhez. Tehát itt most egy olyan jogilag is elfogadható megoldásra kell jutni, amely nincsen ellentmondásban a bírósági ítélettel. A második gondolat, hogy az érintett lakosság is jól jöjjön ki ebből a helyzetből. Ez szerepel egyébként a tanácsi mandátumban is és itt talán a társulási megállapodáshoz képest a halászati megállapodás másképpen működik, hiszen itt fizetünk a marokkói félnek, és egy szektoriális politikát alkalmazunk. Vagyis ezen három emel, ö, elem mellett az a cél, hogy tulajdonképpen valahogyan lehessen azt biztosítani, hogy az érintett lakosság is hozzájusson ezekhez a forrásokhoz. Ugyanakkor a jelenlegi megállapodásban ez most még nem szerepel, hogy legyen egy felülvizsgálati záradék, ezt pedig időről időre meg kell majd ejteni ezt a felülvizsgálatot. Ami a helyi lakosság kedvezményezett lakosságot illeti, a nyomonkövetési jegyzőkönyvben egy vegyes bizottság évente felül hát értékeli a helyzetet. Marokkó által javasolt tervet, ezt a vegyes bizottság ellenőrizni, hogy valóban a paraméterek, amelyek szerepelnek az egyezményben, azok betartásra kerültek. Itt egy ex ante és ex post ellenőrzésről van szó, és egyébként a bíróság maga is megjegyezte azt, hogy 75% ennek a szektoriális támogatásnak a úgynevezett déli régiókba ment, hát ez ugye a marokkói terminológiát fedi, ez valójában Nyugat-Szaharát fedi le. Tehát ez az a megoldás, amiben gondolkodhatunk. Köszönöm szépen! Uh, thank you very much for comments. Köszönjük szépen ezeket a hozzászólásokat és a bizottság részéről Erő de Pirik urat is üdvözlöm, azonnal meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, szép napot kívánok, jó napot kívánok mindenkinek. A dossziét illetően különös tekintettel a módosítókra frissíteni szeretném, erről számolnék be. Ugye levélváltás történt január végéről döntöttünk erről, ilyen formában fog megszületni a megállapodás, és a legfontosabb tartalmi pontokat illetően, hogy a Nyugat-Szaharából származó termékek ugyanolyan preferenciákat fognak élvezni, mint azok a termékek, amelyek Marokkóból származnak. Tehát az eredet megjelölési szabályok a megfelelő és szükséges módosításokat követően a nyugat-szaharai termékekre is kiterjednek. Ezt nyilván monitorozni fogjuk, és a megállapodás végrehajtását követően is nyomon követjük a marokkói oldalról. A nyugat-szaharai régió státuszát illetően az ENSZ égisze alatt zajlik a megfigyelés, nyilván a konfliktus megoldása a cél, és a legutóbbi ülés munkája a bizottság javaslatainak a véglegesítésével telt, ugye a tanács irányába, annak érdekében, hogy a nyugat-szaharai régióban élők érezzék a pozitív hozatékát ennek a megállapodásnak. Ez a munka a technikai szinten most már véglegesedett. A következő lépés pedig az, hogy a kollégák elfogadják a tanácsi javaslatot. Majd pedig a megkötését követően, a megállapodás megkötését követően a parlamentnek a jóváhagyását is kell adnia ehhez. A következő hetekben számítunk erre, hogy ez megvalósul, és a dosszié amely bemutatásra került Rambó kollega által, által egy eltérő szöveg a halászati megállapodástól, bár az ország ugyanaz, és vannak tematikailag hasonlóságok, különös tekintettel ugye a nyugat-szaharai <clears throat> régióra. Úgyhogy amennyiben kérdéseik vannak, nagyon szívesen válaszolok, eljárási szempontból fogom ezeket természetesen megválaszolni. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt tagokhoz fordulok a kérdések iránt, Nikolász Bulte úrhoz fordulnék a külügyi szolgálattól, úgyhogy önnek adok szót most. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm. Euh, en ce qui concerne... Euh, köszönöm elnök úr. Ami az EKS életi alapvetően bennünket belevontak mindebbe, illetve a konzultációs folyamatba. Az érintett uh, lakosság esetében, illetve People Concern szerepel itt az angol verzióban, Profession Concerné a francia verzióban, a mezőgazdasági megállapodás módosításának konzultációjába. Ennek mentén szólaltunk fel, természetesen az Európai Bizottsággal mindig szorosan egyeztetve, de ebben a témában különösen a konzultációk zajlottak, és ennek eredménye a jelentésben szerepel, amely a dokumentumokat kiegészíti majd, amelyeket a tanácsnak el kell fogadnia, az Európai Parlamentnek is. Egyenlőre ezt még nem tudom megosztani önökkel, egyszerűen csak jelenzném azt, hogy mi megpróbáltunk a célokkal foglalkozni, és lefedni a legszélesebb skáláját az érintetteknek, részben a technikai oldalon, a mezőgazdasági megállapodás módosítása technikai kereskedelmi jellegű kérdés, ami pedig a politikai részét illeti a dolognak, A civil társadalmat is beszéltük volna ebbe vonni, tehát ebben a három vetületben dolgoztunk, és figyelemmel voltunk a konzultációkra, amelyeket a marokkói hatóságok folytattak, a régiók képviselőivel, ezt a dimenziót is figyelembe vettük, viszont szerettük volna a lefedettséget is kibővíteni az érintett lakosságra, illetve a civil lakosságot is ebbe bevonni, mint említettem. A tárgyalásokon résztvevő felekkel ezt a folyamatot az ENSZ vezette. Hát a legszélesebb körű érintettet szerettük volna bevonni az említett megállapodás módosításába. A szervezetek egy része, akikkel konzultáltunk, nem akartak eljönni, nem követték meghívásunkat, de ez a meghívás továbbra is áll. És mint említettem, szeretnénk ebbe belevonni minél több érintettet. Ez a megközelítésünk, és természetesen ez, ebben a szeremben szeretnénk dolgozni, a folyamat pedig igen bonyolult. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Most jönnek a follow-up kérdések a tagoktól, úgyhogy a Adena képviselő kap szót először. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az információkat. Létezik egy társaság megállapodás és egy halászati megállapodás. A halászati megállapodás az intánt nem igazán érinti, hanem kizárólag a pehet érinti, viszont itt van két kapcsolódási pont, a bírósági ítélet, amely azt kéri, hogy legyünk koherensek a válaszokban. És éppen ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos ezzel a kérdéssel horizontálisabb módon foglalkozni, és őket nem külön kezelni. Számos kérdésem van a, az elhangzott válaszokkal kapcsolatban. Az első, a bizottság és a marokkói hatóságok egyetemen döntöttek úgy, hogy válaszolnak az Európai Bíróság kérésére, a bíróság úgy érzi, hogy a megállapodások legálisak. Ez az első pont. Viszont ez bizonyos feltételek mellett igaz, ami a mezőgazdasági megállapodást, illetve a társadalmi megállapodást illeti, hogyha úgy gondoljuk, hogy a nyugat-szaharai térség ezen megállapodásokba beletartozik, ezt nem veszik ki a megállapodásból, akkor erre lehetőség van. Tehát ez egy lehetséges hipotézis volt, de végül nem ehhez ragaszkodtak. Elhangzott az, hogy dolgozunk a, a nyugat területen. Itt 90%-a érintett a tevékenységnek, a halászati tevékenység csak 10%-ban legális. És elnézést, hogy ezt mondom a bizottság képviselőnek, hogy önök ezt tudták. Ez azt jelenti, hogy a jegyzőkönyv aláírása után a marokkói hatóság teljes átláthatóságban odaadták önöknek azon területek eh, térképét, ahol engedélyeket eh, fognak kiadni. És ez a nyugat-szaharai térség is kiterjedt. Tehát ez nem egy olyan dolog, amiről önök nem tudtak. Úgy tettek azonban, mint ami sem történt volna. Tehát eh, egy illegális dolgot folytattunk bírósági ítélet nélkül. Most arra már megvan a bizottsági ítélet, ami azt mondta, hogy ebből elég, ezt így nem lehet folytatni. Tehát valami eh, képviselőként eh, ez az aggályom, hogy tegnap önök ezt jól tudták, mégis folytatták a tevékenységet. Ma pedig azt szeretném, hogyha az, amiről önökről tárgyalni fognak, tiszteletben tartaná a bírósági ítéletet, és éppen ezért gondolom az, hogy a legjobb módja annak, hogy kiderítsük, hogy mindezt tiszteletben tartja az ítéletet, hogy megkérdezzük a bíróságot, ereget teszünk a kívánalmaknak. Én nem szeretnék politikai folyamatban elmerülni, a politikai folyamat a nyugat-szaharai térség státusza kapcsán. Itt elfogadtuk mindannyian azt, hogy az ENSZ foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tehát a nyugat-szaharai térség politikai kérdését nem fogjuk tudni megoldani, sem a mezőgazdasági, sem a halászati megállapodással, viszont fontos, hogy a megállapodások illeszkedjenek mindahhoz, amit a bíróság tőlünk kért. Önök áttekintésű záradékot terveztek. Ez aggaszt engem. Ez azzal van e- kapcsolatban, amit a bíróság kér tőlünk. Én azt szeretném, hogyha a konformitást most garantálnánk, és nem áttekintésű záradékkal. Tehát a, a, a, a megállapodás hogyan születhet meg? Létezik majd a speciális boríték, ez rendben van hát- a halászati megállapodásban, ami a beleegyezést illeti. Jobban meg szeretném érteni azt, hogy mit fog a jelenlegi konzultációs folyamatok a lakosság beleegyezése kapcsán, akik a szaharai térségben élnek, hogy ők mennyire fognak majd mindenbe beleegyezni. Ugyanez vonatkozik a mezőgazdasági megállapodásra, Tudni szeretném azt is, hogy lehetőség lenne arra, elhangzott az, hogy mindezt már elképzelték, Hát, hogy um, hatályba léphetne mindez anélkül, hogy ezt az Európai Parlament ratifikálná. Azt gondolom, hogy ez nagyon rossz üzenet lenne, hogyha megpróbálnánk kikerülni az Európai Parlamentet, az Európai Parlamenti ratifikációt. Nem gondolom, hogy ez jó lenne. Szólnak-e erről a tárgyalások az Európai Bizottság, a Tanács és a marokkai hatóságok között? Beszélnek-e arról, hogy kikerülik a ratifikációt? Lehetőség van erre, illetve terveznek-e ilyesmit? Uh, and now, uh, colleague, uh... Köszönöm szépen. Márcsa Lézek képviselő. Eh, je voudrais dire, pour être assez franc avec vous, que je suis assez effaré. Köszönöm. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy az első válasz az azért eléggé megle- meglep engem, mert gyakorlatilag nem kaptam választ. Hiába voltak kérdések, nem voltak válaszok például a hozzájárulással kapcsolatban. Erre nem kaptam választ. Én azért ennél sokkal világosabb szavakat vártam a jogalap tekintetében is, hogy például ez a vegyes bizottság hogyan működik. Erre se kaptam választ. Tehát azért én igazi válaszokat vártam, szerintem meg is érdemeljük mindezt, és azt gondolom, hogy ez a normális eljárás. Engem az is sokkolt, hogy a bizottság milyen hangvételben beszél. Azért van itt egy bírósági ítélet, ehhez tartani kellene magunkat, a bíróság nyugat-szaharai népről beszél, ön pedig ma reggel érintett közösségekről, helyi közösségekről, vagy partmenti közösségekről beszél, de egyetlen egyszer sem hangzott el az, hogy nyugat-szaharai nép. Szerintem vissza kell térni a bírósági ítélet nyelvezetéhez, és ön ugyanakkor elismeri azt, hogy nincsen Marokkónak szuverenitása ezen területek fölött, ugyanakkor ön a marokkói déli területekről vagy régiókról beszélt. Hát itt is nagyon világosan kell fogalmazni. Nem mindegy az, hogy hogyan beszélünk, itt két külön területről van szó, nem marokkói területről van szó. Én nem hiszem, hogy Krím félszigetről ugyanígy merészelne bárki beszélni, hogy a orosz krími területek mondjuk. Tehát szerintem jó lenne, hogyha ezekre a kérdésekre választ kapnánk. Ha nem kapunk választ, akkor szeretném, hogyha az INTA egy választ, eh, illetve egy levelet küldene például eh, ezen kérdésekkel kapcsolatban, hogy eh, önök milyen jogalappal működnek, hogyan kívánnak tenni valamit. Szeretném azt is tudni, hogy a vegyes bizottság hogyan működik, milyen jogalap alapján, és kik ülnek benne. Ez a parlament képviselők számára nem igazán világos itt a helyzet, és azt is szeretném, hogyha minél hamarabb hallhatnánk valamit arról, hogy a hozzájárulást hogyan akarják elérni. Nem konzultációról van szó, hanem hozzájárulásról. Az emberek egyébként nem is értik Nyugat-Szaharában, hogy mi történik, Úgyhogy én azt szeretném, hogyha visszatérnénk világos, átlátható alapelvekhez, és a parlamentet is tisztában, illetve hogy tiszteletben tartanák. Köszönöm. Következő Solc úr. Thank you. I Köszönöm szépen. Hagy legyek nagyon világos. Egyet tudok érteni azzal, amit elmondott a kollega a válaszokkal kapcsolatban ma reggel. De a külügyi szolgálat képviselőjéhez fordulva, hogy legyek nagyon világos. Mint egyetlen nemzetközi képviselő tárgyaltak önök az illetékesekkel? Ugye azt mondta, hogy vannak, akik nem vesznek részt, vannak, akik nem akarnak elmenni, de hát kérem, akiket érint, azokat konkrétan meg kell keresni, és konzultálni kell velük, hogy jóváhagyást kapjunk. Ez a cél. Tehát ez a képviselet kell, hogy megadja a végleges jóváhagyást, és hogyha ez nincs meg, akkor nem folytathatjuk a, a hozzájárulás megadását, tehát az elfogadást. A második dolog. A tanácsal konzultáltak-e, mint társjogalkotó? mi a tanács pozíciója ebben a megközelítésben, a tárgyalásokkal kapcsolatosan, és ha nincsen egyértelmű álláspontja, akkor kérnek-e mandátumot a megállapodások tükrében. És egyetértek az előttem szólóval, hogy horizontális megközelítésre van szükség az igen komplex kérdéskört illetően. Tehát bízom abban, hogy ebbe az irányba tud válaszolni, mert Mogherini asszony is elmondta, hogy a külső fellépéseink, tehát az EU külső politikája azt kell, hogy szolgálja, hogy visszaszorítsa a konfliktusokat, nem pedig, hogy továbbiakat generál, vagy hagy eszkalálni. Buchner képviselő kap még szót. Köszönöm szépen. Solc úr tulajdonképpen azokat a kérdéseket tette föl, amelyeket én is szerettem volna. Köszönöm. Nos, utoljára hagyom a raportőrt, úgyhogy minőrasszonynak adok előtte szót. Köszönöm. Hirtelen mindenki feltette a fejhallgatót. Nos, csatlakoznék a kollégáim felszólalásainak tartalmához, és sürgetve várom a választ, hiszen hagy emlékeztesek arra, hogy a RIF ö, ö, vidék lakóinak a helyzetéről semmit nem hallottam. Jó, akkor most kap szót a képviselő, a jelentéstevő Lelondas. Köszönöm szépen, azt gondolom, nagyon sok érdekes dolog hangzott el. Mindez követi azt, amit tegnap elhangzott a Hans Kollerrel folytatott megbeszélésen, ami a határidőket illeti hallottunk arról, hogy majd júniusban kapjuk ezt meg. Még mindig érvényes ez? Utána az hangzott el, hogy mindez szeptember előtt nem valósul meg. Június lesz, akkor a határidő szeptember. Koller úr szeptemberre szeretné elkészíteni a jelentését, vagy októberre, hát azt gondolom jó lenne, hogyha ugyanezen időpontban tudnánk összecsatolni a két zossziót, hiszen nem tudom elképzelni azt, hogy döntést tudnánk hozni a mezőgazdasági megállapodásról, anyagról, párhuzamosan az ENSZ folyamatával. Köszönöm. Most pedig a bizottsághoz uh, fordulok. Valószínűleg önmaguk között eldöntik a sorrendet, vagy nem tudom, hogy uh, hogyan kívánnak uh, válaszolni ezekre a felmerő kérdésekre. Igen. Nos, először is elnézést kérek, mert Mm, egy pár olyan kérdésre nem tudok válaszolni, mert párhuzamosan zajlottak a megbeszélések. De amennyire értem, megpróbálom ezeket most sorra venni. Jogalap. Kezdjük ezzel. A társadalási megállapodás módosításában azokra a körülményekre és feltételekre próbálunk támaszkodni, amelyekrel a bíróság úgy nyilatkozott, hogy itt kiterjesztenénk a megállapodást a nyugat-szaharai régióra. Lehet, hogy ez interpretáció kérdése, ez a megfogalmazás az ítéletben, mert azért nem százszázalékos iránymutatást ad abba az irányba, hogy mit kell tenni, mit nem lehet megtenni, melyek a korlátok. A társadalmi megállapodásban azonban ez egy kulcsfontosságú pont. Tehát nem kötelezettségeket akarunk senkire, főleg nem a nyugat-szaharai népre és azokra a lakosokra, akik ott élnek, terhelni. Előnyöket kívánunk adni a kezükbe, hogy a preferenciákból ők is részesülhessenek, tehát vámmentesen kereskedhessenek a Nyugat-Szaharában termelt áruk vonatkozásában. Ez egy konzultációs folyamat részeként született meg, amelyet az EKS vezetett le, az ő égisze alatt került megrendez, megrendezésre, és nyilván a nyugat-szaharai népességnek a képviseletét biztosítani kell de nem hallottunk valójában semmit az agályokról, akik azt mondták volna, hogy nem, ebből nekünk nem lesznek előnyeink, sőt a gazdaságunk vonatkozásában és a fejlődésünk szempontjából ez hátrányos lenne. Politikai ö, problémák vannak inkább a háttérben, nem gazdasági hátrányok ö, sülnének ki ebből. A, kereskedelmi megállapodásnak a célja az lenne tehát, hogy ezeket az előnyöket kiterjesszük, és a, és a vámokat is kiterjesszük. A személyek, az érintett emberek kérdését, illetően talán fogalom meghatározási zavarokat vannak, hiszen a people angolul és franciául is lehet a peuple vagy population, tehát a nép, illetve a, a lakosság, Úgyhogy a kérdés az, hogy a Nyugat-Szaharában élők akkor kik is, tehát azok, akik ott élnek, ott laknak, ez egy kritérium, de most akkor származás szempontjából is majd kritériumokat fogunk rögzíteni? Hát ezt nem nagyon látom lehetségesnek. Úgyhogy az Európai Bizottság és az LKS-nek is eléggé nehéz itt szisztematikus referendumot esetleg tartani erre vonatkozóan, nincsen joghatóságunk e vonatkozásban. Amennyire lehetséges, nyitottak akarunk lenni, és rájuk, az ott élőkre akarjuk kiterjeszteni ezeket az előnyöket. Ha ö, nehézségekbe ütközünk, akkor a bíróság fog dönteni az ügyben. De ahogyan mi látjuk, a felelőssége a bizottságnak, illetve azoknak, akiknek majd jóvá kell hagyniuk ezt a megállapodást, az az, hogy arra kérdésre válaszoljanak, a, hogy a nyugat-szeharai népesség jobban jár-e ezekkel a preferenciákkal, avagy sem. És megérje ezeket most megadni, vagy érdemese elhalasztani és várni jó pár évig, és addig fenntartani a bizonytalanságot. Hát ezekre a kérdésekre kell kérem szépen válaszolni. Itt abba is hagynám, és ami pedig azokat a kérdéseket illeti, hogy más kérdésekre milyen választ tudok adni, amennyiben nyilván lesznek kézzelfogható eredmények, akkor ezeket fogjuk tudni prezentálni. Egyébként pedig a konzultációra és az eredményekre vonatkozó feljegyzésekből kapnak válaszokat, ezek eléggé részletbe menő értekezések, és hát elég nehéz volt akár információkat összegyűjteni, néha egy kicsit atomfizikusnak is éreztük magunkat, de végül azért ezek rendelkezésre állnak. Ütemezés. A javaslatot a kollégák el fogják fogadni, ha csak nem lesz semmi különleges, június hónap során van ez tervbevéve, és aztán le kell ugye fordítani ezeket az anyagokat, és aztán a biztosok kollégiuma el kell, hogy fogadja, nem tudom megmondani pontosan, hogy erre mikor kerül sor, hiszen itt technikai szintű elemekről is van még szó. De június közepére szerintem a javaslat ott lesz az asztalon. Az, hogy mikor és hogyan kell majd ezt átvinni a halászati megállapodásra, hát ez az Európai Parlament kezében van, mint döntés, valamint a tanács kezében is. Volt egy kérdés, hogy az átmeneti alkalmazást illetően, mint ahogyan bizonyára tudják, Malmström biztos asszony és a bizottság, e szakbizottság előtt egy állásfoglalás mutatott be a kereskedelmi megállapodások témájában, És ennek alapján a különleges helyzetektől eltekintve nem kíván átmeneti időszakot kialakítani a bizottság, főleg a, a parlament jóváhagyása nélkül. Tehát ez a mi szándékunk, tekintettel a társulási megállapodásra, ami tulajdonképpen kereskedelmi megállapodás. És hát ez precedens erejű, hiszen vannak határidők, és ezeket pedig az illetékes hatóságoknak kell mérlegelnie, hogy tartani kívánják-e ezeket, vagy pedig a meglévő megállapodásoknak a hatáját fogják időben kiterjeszteni. Elnök, köszönöm. A biztos úrnak adok szót újra. Köszönöm szépen. Nézzük akkor megint csak a halászati kérdéseket. Fernando kollégám adott választ azokra a kérdésekre, amelyek ezen tovább mutatnak. Nézzük most konkrétan a halászatra vonatkozó kérdéseket. Én már a bevezetőmben is elmondtam azt, hogy a bíróság is kimondta, hogy a megállapodás legális, csak éppen nem vonatkozik a nem marokkói felségvizekre. A bizottság és a parlament sem hajlandóak illetve hogy nem jogosultak arra, hogy a nyugat-szaharai felségvizek jogi státuszát megállapítsák. Éppen ezért a bizottság is új megállapodásra törekszik. Nekünk is kötnünk kell magunkat a nemzetközi és a közösségi jogok, joghoz is. Fontos számunkra a fenntartható, fent, fenntartható halászat, és azt gondolom, hogy ez a mi szempontunkból alapvetően fontos, nem hagyhatjuk az ottani tevékenységet gazdátlanul. Már 30 éve működik egyébként a megállapodásunk ezekre a felségvizekre vonatkozólag, és hát itt azt gondolom, hogy az afrikai partokon az egyik, lehet, az egyik legjobban működő um, halállomány um, kezeléssel van dolgunk. A másik kérdés pedig arra vonatkozik, hogy a halászati megállapodás uh, tekintetében is uh, ugyanolyan eljárás követünk, és az összes uh, érintett fél bevonásával alkotjuk meg ezeket a megállapodásokat, értelmezzük a jelenlegi jegyzőkönyv eredményeit ex post módon, de előre vetített becslések alapján is, tehát egyfajta ex ante értékelést is végzünk. Nos, hát itt ugye egy halászati megállapodás esetében nézzük a számokat. Marokkóval kapcsolatban 30 millió eurós megállapodásról van szó, ebből 16 millió az úgynevezett víze, vízekhez való hozzáférés, és 14 millió a szektoriális támogatás. Ehhez még évről évre hozzá jön 8 és 10 millió euró közötti összeg, amit a hajó tulajdonosok fizetnek be, tehát egy 40 milliós csomagról van szó. A vegyes bizottság jogalapja a megállapodásban szerepel egyébként, és azt gondolom, hogy a protokollban szerepel ennek a vegyes bizottságnak az összetétele, és az, hogy kik vesznek részt benne. Ebben marokkói hatósági személyek és az Európai Bizottság az uniós érdekek letéteményeseként vesz részt. Ez a, 16, illetve a 14 millió, ami a szektoriális támogatást illeti, ezt alapvetően Elnézés, hogy ezt a terminológiát alkalmazom, nem vagyok túl kreatív ebben a tekintetben, a déli területekre vonatkozik. Hát igen, pontosan ebben a kontextusban döntjük el regionális szinten, és így szerepel a jelentésünkben is ez a terület. Természetesen itt nem egy terminológiai vitába szeretnék bele menni ezzel. Ami az ideiglenes alkalmazást illeti, Fernando utalt már arra, hogy Mánström asszony milyen álláspontot követ a kereskedelmi megállapodások tekintetében. Önök is tudják, hogy a halászati megállapodások általában ideiglenes jellegűek azért, hogy ne kelljen felfüggeszteni a tevékenységet. Jelenleg önök is tudják, hogy már néhány éve úgy döntött a parlament, hogy nem adja hozzá a ö, hozzájárulását, ez pedig gyakorlatilag ahhoz vezetett, hogy a halászok hónapokon keresztül nem tudtak dolgozni. Tudjuk tehát azt, hogy milyen értekek vannak mindkét oldalon, és hát ezeket figyelembe kell venni. Ami pedig a határidőket illeti, önök is tudják már, hogy megkezdődtek a tárgyalások, most is folynak éppen a jegyzőkönyv, amely jelenleg ért, tehát amely, amely még most is érvényes, július 14-ig működik, azután viszont semmilyen hajó nem ö, hajózhat be ezekre a területekre, felségvizekre, hogyha nincsen addig új megállapodás. Köszönöm. Köszönöm, Lambó úr és most még egyszer a külügyi szolgálathoz fordulnék. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Néhány kérdésre szeretnék választ adni, ugye itt diplomáciai kérdéseket is feltettek. Először is arra emlékeztetnék, hogy azok a tárgyalások, amelyekről most beszélünk, alapvetően technikai jellegűek. Tulajdonképpen minden, ami a hozzájárulást illeti, a, és a poliszárió fronttal való a együttműködést, ezek sokkal inkább politikai természetű kérdések. Tehát a politikai kérdésekkel kapcsolatban a ENSZ dönt, ez volt mindig is a mi álláspontunk lényege, és továbbra is így járunk el, és mi a jövőben még erőteljesebben fogjuk támogatni az ENSZ ö, ilyen irányú ö, pragmatikus megoldásait, ö, az új ö, külön megbízott ö, erőfeszítéseit támogatjuk. Az Aminurszó mandátumot is újra elfogadták, ö, ugye most nem, nem régen, április 27-én és mindazok az ENSZ határozatok, amelyek erre a területre vonatkoznak, számunkra irányadóak. Tehát itt egy politikailag elfogadható, pragmatikus és az ENSZ-nek megfelelő, különösen az ENSZ biztonsági tanácsának megfelelő módon kívánunk eljárni, illetve Köller úr mandátumának megfelelően. Most nézzük azt, hogy a Front Polisario hozzájárul-e vagy sem. Egy fontos szereplőről van szó, hiszen ő is részt vesz a béke folyamatban. Arra is emlékeztetnék, hogy a Front polizárió nem kívánja feltétlenül a kereskedelmi érdekeket képviselni. Egy fontos partnerről van szó, tehát vannak velük kapcsolataink, de ami az exkluzivitást illeti, számunkra egyértelmű, hogy ez a kérdés még mindig nyitva van. Valószínűleg nincs is egyébként exkluzivitás ezzel kapcsolatban. Az ENSZ nagyjából tíz éve próbál megszervezni egy népszavazást, és hát nem képes erre. Hát biztos, hogy nem mi fogjuk megoldani ezt a problémát egy kereskedelmi megállapodás kapcsán, és azt sem tudjuk megállapítani, hogy csak ő velük tárgyaljunk-e, vagy másokkal is. Egyébként a bíróság is kimondta azt, még a korábbi ítélet során, hogy Polisárió front semmiképpen sem hivatott arra, hogy a nyugat szahavarai nép érdekeinek összességét képviselje. Mi támogatjuk az ENSZ erőfeszítéseit, és emlékeztetnék még egyszer arra, hogy a legutolsó ítélet kapcsán, február 27-én nincs szó a Polizárió frontról, ez egyébként azt is megmagyarázza, hogy miért is gondoljuk azt, hogy itt egy partnerről van szó, de nem a partnerről, főként nem egy olyan típusú tárgyalás során, amelynek, amely az ENSZ berkein kívül folyik. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és most pedig ezt a napirendi pontot visszaadom Patricia Lalonnak. Öné a szó. Ah, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy minden elhangzott. Megpróbálom különbséget tenni a politikai-gazdasági aspektus között. dosszié kapcsán igen, bonyolult ez a téma. Fontos volt Koller urat meghallgatni a bizottságot, és nem ugyan arra, azokra a szempontosokra hívták fel a figyelmet. Koller úr valóban szeretné biztosítani azt, hogy Marokkó előrelépjen, támogatni szeretné jó kapcsolatokat az EU és Marokkó között. Ez egészen világos számunkra, ebben mindannyian egyetértünk. Viszont a polisztárió talán nem az egyetlen testület, aki képviselni tudja a Nyugat-Szaharát, Remélem, hogy Koller úr munkájának és a bizottság munkájának köszönhetően sikerül majd közös kapcsolódási pontokat találnunk, hogy előre tudjunk lépni két anyagban. Marihoz csatlakozom. Az Európai Unió számára mindez abszolút jelentőségű. Nem fontos, hogy ne egy olyan megállapodás szülessen, ami aztán pár hónapon belül megbukik. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm a bizottságnak, hogy eljöttek az Európai Külügyi Szolgálat jelenlétét. Az egyebek alatt szeretnének -e a kollégák bármit is felvetni. Ha nincs felvetni való, akkor ezzel lezárom az ülést. Köszönöm mindenkinek a részvételt. A következő ülés időpontja június 20 21-e itt Brüsszelben. Köszönöm szépen.